Bonjour à toutes et à tous. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Megvan mindenkinek a szavazókártyája? Monsieur Martinez, a Martinez úr, megvan a szavazókártyája? Na, akkor mi lesz? Tu vois, On fait. Attends, il y a Monsieur Ponga qui cherche sa carte. Voilà. On va faire un test. Ellenőrizzük a szavazógépet, a szavazást megnyitom. Bulan úr, mi a helyzet? A szavazást lezárom. Kettővel kevesebb szavazat van. Már csak egyel kevesebb szavazat. Jó, azt hiszem, hogy megvan. 33, jó. Akkor a szavazógép működik. Mindenki az irányba szavazott, hogy szavazzunk, remek. Alors, Ok. nous allons commencer à voter pour... Euh, Megkezdjük a szavazást. A helyi hatóságok és a civil társadalom Európa elköteleződése a fenntartható fejlődés támogatása mellett. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegy mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenkettes, illetve az kiesik, akkor 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 14-es kiesik, akkor 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os kiesik, 17-es kiesik, 18 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, de nem vagyok benne biztos, a 19 öst fogjuk ellenőrizni, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Leveszem a fülhallgatómat, és folytathatjuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26 két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. 26-2-t ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 36 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 48. Tudunk ebből valamilyen blokkot csinálni? Nem, akkor 48 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 52 52, 53, 54 egybe szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 57 és 58 egyben mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 59 három részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. 59.2. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Harmadik rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt is ellenőrizzük, bár úgy gondolom, hogy elutasítottuk. 59.3. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 60-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 61 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A preambulumok következnek. Van valakinek megjegyzése? Szavazzunk együtt. Három. Hat mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, akkor a hatost, mert nem láttam jól. A szavazást lezárom. Elfogadtuk, igen. 789 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Mind a hármat, egyest és a kettest és a hármast és a négyest egyszerre fogjuk mostantól megszavazni, mellette, ellene, Mindegy, elfogadtuk, kész. Na jó, azért megkérdezem, hogy ki van ellene, tartózkodás, akkor is elfogadtuk. Hogyha rögtön elfogadom, akkor sokkal gyorsabban megy a szavazás, de akkor lássuk a záró szavazást. Záró szavazás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikus módon kell a zárószavazást lebonyolítani, úgyhogy a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, elfogadtuk. Mondtam én, hogy elfogadtuk, méghozzá egyhangulag. Gratulálunk az előadónak. Lépjünk tovább. Kicsit lassabban kell szavaznom, azt mondják itt a kollégák. Oui, oui, oui. Alors, le prochain vote. A fogyatékkal élő nők, egy módosító indítvány van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Zárószavazás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikus módon a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Igen, elfogadtuk méghozzá egyhangulag. Következő szöveg, Roatta úr, az emberi jogok helyzete a száhelövezetben. Igen, már megint egy kicsit túl gyors voltam. Nézem, hogy tudunk egy csomagban szavazni. Azt javasolnám, 1-től 7-ig egybe fogunk szavazni. 1-től 5-ig. Jó. 1-től 5-ig mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os mellette, ellene, ellenőrizzük a 6-ost, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Nyolc mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Kilences két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a második részről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 egyben, 16-ig akkor egyben, 10-től 16-ig mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, a 18-ast ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, elfogadtuk. 19. 19-25-ig mehet egybe? 19-25-ig mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, zárószavazás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikusan a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Egyhangulag elfogadtuk. Nézzük a következő szövegünket. Svensson. Ah oui, oui, oui, pardon, j'ai pas vu. Ok. Après une question orale. A szóbeli kérdés következik, a kasztalapú megkülönböztetés, három módosító van, egybe szavazunk mellette. Kesmen úr úgy látom, hogy nem nagyon szavaz. La question orale. A szóbeli kérdésről van szó, szóbeli választ igénylő kérdés, kasztalapú megkülönböztetés, 18-as napi rendi pont, ez a szövegünk. Tehát a kérdés nem az állásfoglalás, a kérdés. Megvan mindenkinek a megfelelő papír. Három módosító kellene, hogy rajta szerepeljen. Nincs meg? Artikel für Oké? Okay? D'accord. Minden rendben? Akkor a három módosítóról egybe szavazunk, mellette ellene tartózkodás. Zárószavazás mellette ellene tartózkodás. Elektronikus szavazás, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk egyhangulag. Most következik az állásfoglalás ugyanebben a témában. 8, 9, 10, 11, 12 egybe szavazunk, jó? Nem lehet. Jó, akkor a 8, 9 egybe mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, szóbeli kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as két részben, aj, az kiesik, nem mondtam semmit, kiesik, 14, 15, 16 egybe, mehet? Nem mehet egybe, jó, akkor 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk preambulumok jönnek, kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, három mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, szóbeli egyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, ötös, ötös, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk mellette, illetve bocsánat, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, egyhangulat elfogadtuk. Hát ma nagyon jól teljesítünk, mindegyiket egyhangulag elfogadtuk eddig. Nézzük a következőt, G. Mitchell. Egyes és kettes módosító, egybe szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Záró szavazás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikus szavazás, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Egyhangulag. Nézzük tovább. Ponga úr, következik, nincsen módosító. Annyira tökéletes ez a szöveg, úgyhogy Ponga úr szövegéről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom. Még várok egy szavazatra, hiányzik még egy szavazat. Ki nem szavazott? Jó, a szavazást lezárom elfogadtuk egy tartózkodással. De lehet, hogy valaki véletlen rossz gombot nyomott meg. Kacmarek, egy darab módosító van, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Zárószavazás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Szavazzunk, szavazzunk, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. Mi van még? Vége, vége.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 d'être un peu plus silencieux. Mindenkit arra kérnék, hogy egy kicsit csendesebben járjon el. Lehet maradni a terembe továbbra is, kedves kollégánk. Az Európai Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 242. cikkének értelmében jogalkotási eljárásra kért fel minket az uniós fejlesztési segélyek adományozóinak koordinációja címmel az előadónk G. Mitchell. Tulajdonképpen arról kell beszélnünk, hogy a fejlesztési segélyek koordinációja megfelelőképpen működik-e jogalkotási állásfoglalást, illetve jogalkotási javaslatot kell elkészíteni a különböző tagállamok fejlesztési politikájának összehangolásáról. Meg fogjuk most hallgatni a bizottság véleményét és a külügyi szolgálat véleményét is. De először is Gémicselnek fogom megadni a szót, parancsoljon. Ah, petit problème, Ah, alors là, donc je vais trop vite. Donc euh, voilà, on parle doucement en fait. C'est bon, mais on n'a pas besoin de se dépêcher. Nem kell sietnünk, van bőven időnk, úgyhogy parancsoljon. Colleagues, um, first of all, may I thank the shadow rapporteurs for... Kedves uh, kollégák, a köszönjük az árnyék jelentés felelőseinek a egy közreműködését. Gyorsan fogok végigmenni rajta, de hát helyenként ki kell térni majd a részletekre is, nagyobb koordinációra nem lesz szükség. Nehéz időket érünk jelenleg, és volt egy prezentáció a Fejlesztési Bizottságban egy tanulmányról, amelynek az volt a, a, a témája, hogy mi a szerepe az unión kívüli fejlesztésnek, és egyáltalán hogyan történik az adományozók tevékenységének a koordinációja és hogyan nagyon sokat segített ebben a jelentésben a nem európai részleg is, és ez a Non-Europe tanulmány fontos, én is megismétlem, hogy évente 800 millió eurót lehetett volna megmenteni, hogyha nagyobb lett volna a koncentráció és a koordináció és néhány súlypontra összpontosítottak volna. Említést érdemel a pénzügyi válság, és hát emiatt is jobb lett volna, ha hatékonyabb a fejlesztési segélyek elköltése. 0,56 százalék volt a cél 2000 óta, és ezt még mindig nem értük el 2013-ig sem. Ez egy elég szomorú történet. Úgyhogy nyomást kell gyakorolni az Európai Unió és a tagállamok meg kell, hogy mutassák, hogy a koordinált tevékenységnek igenis van hozzáadott értéke. Ez egy élet-halál kérdése naponta sok ezer gyerek hal meg, és 26 ezer, és 13 ezer pedig csak azért marad életben, mert bizonyos erőfeszítéseket tett az Európai Unió. Írországban, egy Európai Uniós országban a második háború végén ez 48 48 per 1000 volt a gyermekek esetében, tehát a helyzet rosszabb, mint a, a második világháború utána. Most mit tudunk tenni a fejlődő országokban, ha összesítjük az erőfeszítéseinket? És ehhez javítani kell a koordinációt, a hatékonyságot az unióban, de hát a kezdeményezések ezen a területen többnyire önkéntes jellegűek, és a koordináció nagyon sok kívánivalót hagy maga után. Most egy új lehetőséget nyitott meg a Lisszaboni szerződés, megvan a jogi alap a koherencia és a hatékonyság növelésére a külső tevékenységet illetően. Élni kell ezzel a lehetőséggel, óvatosan, ez a lényegi mondani valója a jelentésnek. A jelentés két szűk keresztmetszetet említ, a, a fragmentáció, az átfedések problémája, és az, hogy az országok között sokszor nincs koordináció. Már mind a két problémával foglalkozott a, a Code of Conduct, a munkamegosztással kapcsolatos Code of Conduct, és itt fontos a közös programozás, és fontos előrelátni a hatást, hogy megfelelően lehessen elkölteni a pénzéseket, ez egy nagy, nagy pénzeket, ez nagy kihívás az EU és a tagállamok számára. Ez, ez, tehát egy önkéntes jellegű kezdeményezés, de mégis fontos az adományozó koordinációja, és a teljes potenciált még nem sikerült kimeríteni, hogy még hatékonyabbá tegyük a rendszert, ezért létre kell hozni egy új koordinációs eszközöt, eszköz, mégpedig egy jogszabály keretében. Tehát amit javasol ez a jelentés, az az, hogy a cél elérése érdekében egy olyan jogszabályra van szükség, amely a megfelelő megoldást biztosítja arra, hogy hatékony legyen az uniós fejlesztési pénzek elköltése és eh, a tagállamok is tehetnek sok mindent, sok mindent tehet az Unió is, ezt együttesen kell megvitatnunk. És eh, éppen ezért bizonyos elveket be kell tartani, mindenek előtt a harmonizáció, a transzparencia és a kölcsönös eh, beszámoltathatóság és a differenciált megközelítés ez a javaslat eh, a meglévő eszköztárra épít. Itt vannak iránymutatások a tagállamok és a bizottság számára, és az uniós Code of Conduct a komplementaritással, a munkamegosztással kapcsolatban, ez fontos, hogy itt is megjelenjen a partnerországokkal folytatott kapcsolatainkban hangsúlyozni kell az EU közös programozási keretét. Ez egy másik eszköz a munkamegosztás biztosítására. Ez erősítheti a meglévő koordinációt az adományozók között. Erre szükség van ami ezen történik, azt, azt mind, mind monitorozni kell nagyon alaposan. A jogszabálynak kodifikálnia kell a mechanizmusokat, a módszereket, hogy hogyan tudjuk mérni országos szinten is a koordinációt. És hogyan történjen meg, legyen biztosított a megfelelő információ áramlás a különböző folyamatokban, különösen a közös programozásban. És ez csökkentheti a a tranzakciós költségeket, és jobban sikerül a, a, a fősodrást szem előtt tartani. Az átláthatóság, a demokratikus tulajdonlás is kulcsfontosságú szempontok, ezért a szöveg azt is ajánlja, hogy a nemzeti parlamenteket is be kell vonni az adományozó koordinációjának a monitorozásába és az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek ebben együtt kell, hogy működjenek. A nemzeti parlamenteket rá kell venni, hogy a tagállamokban nézzék meg, vizsgálják meg az ottani problémákat, és Persze, hogy van munkamegosztás, de együttműködésre szükség van, és jobban meg kell nézni, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament hogyan tudnak együttműködni ebben a kérdésben. És éppen ezért éves találkozókra van szükség a tagállami és az Unió, az Európai Parlament között ez egy alapvető elv, tehát a demokratikus vizsgálat és a, a másik ilyen fontos szempont az önkéntesség, és a fejlesztési eszközök megfelelő elköltése az megfeleljen az előírásoknak. Ezt a parlament, a tanács, a régiók bizottsága, az EGSB együtt kell, hogy elfogadják, és éves jelentésre is van szükség a megvalósításról, az eredményekről és a koordináció eredményéről. Ez nem egy hatalmi eszköz. Nekünk mindenkit be kell vonni ebbe a munkába. A jelentés azt javasolja, hogy a bizottság terjesszen elő egy jelentést, 2015. december 31-ig erről. Ez egy nagyon jó határidő, és a következő parlament végzi majd el ezt a munkát, és a következő parlament számára érkezik majd egy javaslat a bizottságtól, és akkor lesz idő megfelelően megvizsgálni a, a bizottság javaslatait, nézeteit és a plenáris javaslatait. Hát ez nem azt a célt szolgálja, hogy hogy egy újabb akadályt jelentsen a külügyi szolgálat és a bizottság számára. Nem, ez támogatást kíván nyújtani. A cél az, hogy politikailag biztosítsuk azt, hogy a közösségek hatékonyan működjenek, hogy kiterjeszthessük a fejlesztési segélyeket, hatékonyabbá tegyük, és ez a mód, ahogy mi tudjuk, biztosítani a kiegyensúlyozott támogatást, és fontosak az egyéni akciók a tagállamokban és a bizottságban. Köszönöm, elnök asszony. Merci beaucoup, Monsieur Mitchell. Nagyon szépen köszönöm Mitchell úr ezt a prezentációt és jelentést. Igaz az, hogy tudjuk, hogy a pénzeket sokkal jobban lehetne hasznosítani, különösen a válság ideje alatt és hát figyelemmel fogjuk kísérni ezt a kérdést, de most pedig a szót kért, Gereló Szalon kollega, neki adnám meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, és köszönöm Michel úrnak is a munkáját. Egy dolgot szeretnék mondani. A beterjesztett jelentés és hát nagyon nagy meggyőződéssel adta elő a raportőr, és a legkülönbözőbb kollégákkal dolgozott együtt, velem is többek között, annak érdekében, hogy közös nevezőre jussunk. Ez jó. Azonban egy dolgot hangsúlyoznom kell, és ez fontos, fontos a jelenlegi forgatókönyv esetében, hogy két elem játszik, két elem között van itt egy megfelelő összjáték. Egyrészt csökken a fejlesztési segélyek összege, tehát egyáltalán a, a, az egyes országok kevesebbet tesznek a fejlesztési segély érdekében. Néhány országban problémák vannak eleve a saját költségvetési hiányukkal is, mások meg élnek a lehetőséggel, hogy a kötelezettségvállalásaikat ö, csökkentsék, visszafogják. Tehát olyan időket élünk, ahol kevesebb a forrás, és lehetőség szerint el is, meg is, ez, ez el fog húzódni még egy ideig ez a jelenet. Azonban ezzel egyidejűleg rendelkezünk egy elemzéssel, amely az erőfeszítéseink azt, mut, azt mutatja, hogy az erőfeszítéseink rendkívül fragmentáltak szektorok, területek szerint, és ez kényszerít bennünket arra, hogy ö, megvizsgáljuk a kérdést, mert a cselekvési potenciálunk gyengül és akkor a célokat sem tudjuk elérni, a szegénység csökkentését. A meglévő adatok a legkülönbözőbb tanulmányokból ö, láthatjuk ezeket. Ezek nem mindig fedik egymást, de azért ugyanabban az irányba mutatnak a számok, és az irány az pedig az, hogy egyre nagyobb a fragmentáció, gyengül a koordináció, és ez a cselekvési potenciált ö, csökkenti. Tehát az én frakcióm én nem azt mondom, hogy többet tegyünk kevesebbel, mert ez nehéz. Ha kevesebbre törekszünk, az se jó, de én azt szeretném, hogy ha már kevesebb forrásunk van, akkor legalább elszántabban próbáljuk meg ezt elosztani, hogy még többet tudjunk elérni. Ezért azt szorgalmaznám, hogy nagyobb, jobban zárjuk a sorainkat, és járjunk hozzá ahhoz, hogy a bizottság a legkülönböző mechanizmusokat dolgozza ki a koordináció erősítése érdekében, annak azért, hogy a koordináció ne csak és kizárólag a tagállamok akaratától függjön, hanem hogy igenis kötelező elemek legyenek, különböző ösztönzők, annak érdekében, hogy nagyobb legyen, hatékonyabb a koordináció. A probléma nem új, általánosan ismert, a tagállamok közül sokan egészen különböző érdekeket tartanak szem előtt. Nagyon sok tagállam mondjuk úgy, hogy bizonyos területeket jobban a szívükön viselik, bizonyos szomszédokat privilegizálnak, más országok kevésbé fontosak számukra, és mindez bizonyos egoizmust is kivált a tagállamokban, mégpedig a, a fejlesztési politika rovására. Abban a tudatban, hogy a tagállamok kísérleteit, kísértéseit nem tudjuk kizárni, hogy bizonyos területekre koncentráljanak, amelyek nekik fontosak, vagy hogy bizonyos átláthatóságot biztosítsanak. Ezt megfelelő koordinációval kell biztosítani. Három ilyen think tank dolgozta ki ezeket a tanulmányokat, ismerjük mindegyiket, és ezek javaslatokat is tartalmaznak a koordinációra vonatkozóan a legkülönbözőbb szinteken. A jobb gyakorlat, a good practice cseréje, jobban kell hasznosítani a különböző modalitások koordinációját a konkrét segítségnyújtásban, és jobban kell elosztani szektorok, szektoronként a programtervezést. Mondtam már, hogy a helyes, hogy az út, az irány, az világos és helyes, csak jobban kell koordinálni. És a végeredmény, tehát a célunk, az is világos kell, hogy legyen, hogy hova akarunk eljutni. Oda, hogy a fejlesztési segély az teljesen a közösségi szintre emelkedjen. Persze különböző nézetek vannak arra vonatkozóan, hogy milyen etapokra, milyen szakaszokra van szükség ahhoz, hogy eljussunk a végső pontig. Ehhez egyfajta stratégiai roadmapre van szükségünk. Azért, hogy a különböző koordinációs szinteken megfelelő erőfeszítések történjenek, és mindegyik ugyanabba az irányba mutasson. A közösségi szintre emelés irányába. Mitchell kollégának már mondtam, hogy az én frakcióm egyáltalán nincs az ellen, hogy egy bizonyos pontban majd jogilag kötelező előírásokat fogadjunk el, tehát jogszabályokat, és aztán majd arról is kell beszélnünk, hogy azt most akarjuk már, vagy pedig mondjuk ez egy roadmap eredménye ő kell, hogy legyen. Mitchell úr kiemelte, hogy 2015 végén így van idő, hogy a bizottság kidolgozza a javaslatait, előterjeszte azokat, és addigra nem csak új parlament lesz, hanem új bizottság is lesz már, új Európai Bizottság, és hát talán addigra a gazdasági légkör egy kicsit javul is egyik-másik tagállamban a jobb fejlesztési munka érdekében. Köszönöm szépen, Michel úr, köszönöm ezt a jelentést a dolog lényegét illetően. Teljesen egyetértünk, azonban még meg kell beszélnünk, hogy milyen úton tudunk a célhoz érni. Akkor visszavonta a hozzászólását a következő úr. Most Renáta Helen következik, a DGFK képviselőjeként. Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm. Köszönet illeti a parlament érdeklődését és a koordináció egy nagyon kedves téma a bizottság számára, és nagyon sok energiát is fektettünk ebbe sok év óta. Tehát, hogyha egy hosszú listát olvasnak a különböző referenciaanyagokról, az jól tükrözi azt, hogy milyen hosszú ideje foglalkozunk ezzel, és mindent megteszünk azért, hogy javítsuk a koordinációt az Unió és a tagállamok között. Van néhány párhuzamos hatáskör a fejlesztési politikában és a, a nemzeti és a, az uniós szint között, de hát a nemzeti érdekek sok tagállamban még, még előtérben vannak és elsődlegesek. De végül is azért európai szintre kell ezt emelni, tehát az aki szintjére, de ez nem lehet egy tisztán uniós szintű ügy, ahogyan most a hozzászólásból kiderült. Azt hiszem, hogy ez nem felel meg a szerződésnek sem. A végső cél az az Európai Unió erősítése, eh, hogy kifele erősebb legyen az Európai Unió. Eh, ebben egyetértünk, ezt el kell érni. És hálásak vagyunk azért, hogy eh, szó esett az előkészítő dokumentumról is, a preparatory documentról aggódunk egy kicsit, hogy a kodifikáció, a jogszabályalkotás az kicsit korai amikor éppen, hogy elkezdjük betakarítani az eredményeit az önkéntes alapon történt befektetéseknek. Ez egy nagyon fontos része a segítségnyújtás további tervezésének, a programozásnak, illetve a közös programozásnak az Unió és a tagállamok között az új eszközökre vonatkozóan, és hogy összhangba hozzuk azt, amit az országok, a partnerországok tesznek és itt két-három évre szükség van. Mi úgy látjuk, hogy a folyamat az 40 országban már jelen van. Ez nem a közvetlen jövő, hanem itt még számos lépésre kell sort keríteni, de haladunk. Akkor, hogyha most egy jogilag kötelező eszközt, egy jogszabályt akarnak elfogadni, akkor nem vagyok biztos abban, hogy ez lenne a megfelelő pillanat ennek a megtételére. Ugyanis a hosszú távú erőfeszítéseink már gyümölcsöznek, és, és eredményt hoznak, de nem lehet most a tagállamokat még kötelező érvényű jogszabályokkal terhelni ebben a kérdésben. De fontosabbnak tartanánk, hogy esélyeket adjunk a programozási folyamatok, a most kezdődő programozási folyamatok összehangolására, most és a jövőbeniekre, és nagyon hálásak lennénk a parlamentnek, hogyha ezt a kezdeményezést, vagy más kezdeményezéseket tenne a nemzeti parlamentek és a nemzeti adminisztráció bevonása érdekében. És meg kell kérdezni, hogy mit tesznek a tagállamok, hogy a saját nemzeti struktúrájukat jobban felkészítsék a közös európai kezdeményezésekre. Ez elősegítheti az uniós koordinációt és az együttműködést, hogy egyhangon szóljunk, és nem különbözően. Ezt megtehetik itt, megtehetik a nemzeti parlamentekhez fűződő kapcsolataik révén. Azt is látom, hogy van előrelépés, de sokkal rendszeresebben kell megvizsgálni az előrehaladást, amit sikerült elérni, például a közös programozásban, de hát ez csak egy elem, de nagyon fontos, és erre kell összpontosítani erőfeszítéseinket. Ha elolvassák a szerződést, a 210-es cikket, akkor ez nem csak is és kizárólag a koordinációról szól, és a közös programozásról, hanem ö, itt az országon belüli ö, munkáról is szó esik, és ö, a tagállamok ö, érdekeit látni kell, de ha lesznek közös programozási dokumentumok, akkor jobb lesz a munkamegosztás az országokban és az országok között, de ez egy folyamat, és ezt nem lehet siettetni. De ez be fog következni. Van egy másik elem, ahol azt is látni kell, hogy ez, ez, ez kívánatos lenne, és nem tesz szükségesé minden esetben meggyőző munkát a bizottság részéről. Ha nemzetközi szinten, fejlesztéspolitikai szinten készítjük elő az álláspontunkat a nemzetközi konferenciákon, akkor ez, ez nem garantálja, hogy lesz egy közös álláspontunk. A gyakorlatban van, de ez nem eleve adott, nem eleve feltételezett, csak ezen vagyunk. De ez önkéntes alapon történik, ez nehéz munka, de működik. És itt abba is hagyom, és szívesen válaszolok esetleges kérdéseikre. Tudom, hogy a kollégáim is itt vannak a külügyi szolgálat részéről, ők is felelősek bizonyos kérdésekért, felelősek a jogszabályalkotó. Köszönöm szépen, köszönöm. Alex Zserbrandics kapja meg a szót. Bocsánat, ha rosszul ejtem a nevét. Merci, Alex Herbrandi. Köszönöm, Alex Herbrandi, németül kiejtve. Köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót és szeretném köszönetet mondani a szakbizottságnak a területen végzett munkájáért, különösen Mitchell úrnak, a jelentéstevőnek ezen fontos kérdésben. Szeretnénk kiemelni, hogy szoros az együttműködésünk a DEFCO-val, a bizottsággal ezen a területen, úgyhogy szeretném a megjegyzéseimet az elhangzottakra építeni. Négy pontot szeretnék elmondani. Általában támogatjuk a jelentés eredményével kapcsolatos elemzést, és azt mondjuk, hogy szükség van az együttműködésre, erre már régóta szükség van. Vannak még 74-es megállapodások is, és ami a segítségnyújtás hatékonyságával kapcsolatos elemzést illeti, az több mint tíz éves. És nagyon fontos, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek is minden egyes tagállamot és donort számon kérjenek, felelősségre vonjanak. Második megjegyzésem. Sajnálatosnak tartom, hogy az egyik pont nem jelenik meg eléggé egyértelműen. A közös programozásban együttműködünk, és a külügyi szolgálat vezetésével együttműködünk ezen a területen. Tehát a 2010. júliusi tanács határozatra szeretnék utalni, amely létrehozta a külügyi szolgálatot, és ott a having regards to részben található ez a megjegyzés. Harmadik sorban pedig a közös programozás jelentőségét szeretném kiemelni és jobban tükröztetni a jelentésben két okból. Egyrészt azt gondoljuk, hogy a közös programozást már bemutatták, nagyon nagy potenciálja van. Talán ez a kulcs szerep, kulcs eszköze annak, hogy a támogatás hatékonysága megfelelő legyen a koordináció, az átláthatóság különböző szintje és a számonkérhetőség, ezen fogalmak mind megjelennek az anyagban. Másodszorban pedig úgy gondoljuk, hogy, és a DEFCO-ból érkezett kollégám is elmondta, hogy a mostani folyamatot kell elemeznünk, és most sokkal inkább, mint korábban, több mint 40 országban előrelépnek a közös programozási műveletek, és ennek a felét már idén elkezdtük, vagy jövőre, tehát rövid határidőn belül. Guatemalából, Laosból, Ugandából vannak anyagaink, és közben a világ összes térségéből találhatóak partnerországok a közös programozásra vonatkozóan, és vannak nagyon alacsony és közepes bevételű országok is ezek között. Az EU programozás 80%-a ilyen közös programozási eljárásokba fog menni. Tehát azt javasolnánk, hogy az anyagban magában hivatkozzanak a közös programozásra és ezen aspektusaira. Negyedik, utolsó ponton pedig az ütemezéssel kapcsolatos kérdésekre vonatkozik, amiről már a bizottsági kolléga is beszélt. Úgy gondolom, hogy tovább kellene arról tárgyalni, hogy a közös programozás, mint már elhangzott, elindult, és ez egy gyakorlati, pragmatikus, országvezérelt megközelítés. Az elmúlt két évben nagyon sokat foglalkoztunk ezzel, és sikerült előrelépnünk a személyes tapasztalatom a ö, támogatási programmal kapcsolatban tíz éves, és azt gondolom, hogy nagyon sokat sikerült előrelépnünk. Nos, a mi vállalásunkon túlmenően most már operatív szinten is eredmények mutatkoznak. És a Lisszaboni alapszerződés nagyon sokat segít abban, hogy együttműködjünk és a közös programozást véghez vigyük, de nem szabad alulbecsülni az EU delegációk szerepét sem. Ez egy nagyon fontos eszköz, és gyakran vezető szerepük van a folyamatban. Ezen kívül nagyon sok eszközt fektettünk be a helyszíni végrehajtás vezetői, a képzés és a kiküldött munkatársak munkája között. És természetesen vannak külső tényezők, amelyekkel sikerült a koncentráció és a koordináció felé elmozdulni, amiről már beszéltünk. A többféle válság is kényszerít arra, hogy hatékonyabban dolgozunk együtt. A feltörekvő donorok, a feltörekvő országok szerepe is egyre erősebb. Ezek az okai annak, hogy azt gondoljuk, hogy talán az ütenterven egy kicsit alakítani kellene, és lehetőséget adni arra, hogy a közös programozási gyakorlatot véghez, végre tudjuk hajtani, és megnézni, hogy milyen tanulságokat lehet ebből levonni. Még egyszer köszönöm a lehetőséget, hogy eljöhettem ma önökhöz, és hozzájárulhattam ezen folyamat továbbviteléhez. Köszönöm a figyelmet. Elnök, köszönjük! Quackenbos úrnak adom meg a szót a Concordtól. Először is köszönöm a lehetőséget, hogy szót adtak nekem. Megpróbálok röviden hozzászólni. Általában véve a nyelvezet és a tartalom szempontjából a legtöbb résszel egyetértünk. Úgy gondoljuk, hogy a nyelvezet az eddigi aláírt kötelességvállalásoknak megfelel, különösen ami a nemzeti fejlesztési stratégiákat illeti, a partnerországokat illeti. Ami pedig az donorországoktól a partnerországok felé való elmozdulást illeti, ezt szintén üdvözlendőnek tartjuk. Ami a gazdasági kérdéseket illeti, természetesen nem csak a tagállamok, az EU tagállamokról van szó, nem csak itt érvényesek a gazdasági megszorítások, és ezért szeretnénk, hogyha tisztább lenne a megfogalmazás azzal kapcsolatban, hogy ez a rendelet irányításával kapcsolatban mit is jelent, és milyen erőforrások állnak majd rendelkezésre. Ami pedig a tulajdonlás egyértelmű meghatározását illeti. Egyértelműen beszélnek az országokról, hogy országvezérelt legyen ez a program, külön mm, említés viszont nincsen a civil társadalomról és más egyesületi szintekről. Ezen kívül um, elhangzik, hogy a fejlesztési együttműködésre vonatkozzon az, hogy közös programozásban tudjunk eljárni. Ez szeretnénk, hogyha tágabb értelmezést kapnak. Köszönjük szépen. Elnök, köszönöm. Visszadom a szót Mitchell úrnak, hogy lezárja a vitát. Köszönöm, elnök asszony. Először is Endri Grero Szalám kollégának szeretnék köszönetet mondani konstruktív és támogató megközelítéséért, ami a jelentés főbb kérdéseit illeti. Természetesen a részletekről még lesz időnk módosítókat, és módosítókat megfogalmazni, vagy konszenzusra jutni, és biztos, hogy sikerül majd megegyeznünk, de nagyon nagyra értékelem az általános megközelítését. Ami a DEFCO főigazgatóság és a külügyi szolgálat megjegyzéseit illeti, valóban egyensúlyt kell teremteni. A kérdés az, hogy eljött -e erre az idő. Nem azt javasoljuk, hogy ez kötelező érvényű legyen. Lehet egy olyan jogalkotási javaslat, amely inkább etikai, kooperatív jellegű, de biztos, hogy kell valamilyen kötelező jellegű eleme is, hogy legyen, különben az emberek nem fognak foglalkozni vele. Ami pedig az időzítéset illeti, itt 2015-ről beszélünk, hogyha 2015 után nézzük, akkor az már a következő európai választások időszaka lesz. Tehát azt hiszem, hogy ami az időzítést kérdezi, ez, illeti, ez nem kérdéses, de megpróbálok saját magam is a bevezető megjegyzésben erre kitérni. Talán tudjuk, hogy a az alapszerződés 2010-es cikke azt mondja, hogy a bizottság minden hasznos kezdeményezést meg kell, hogy tegyen, hogy a fejlesztési politikákban koordináljanak a tagállamok. Tehát azt gondolom, hogy ez egy jó alap a jelentéshez, és emiatt én nem aggódom. Ami a külügyi szolgálatot és a közös programozást illeti, biztos, hogy ez már megtörtént, és hogyha ezzel kapcsolatban bármilyen szövegezési javaslataik vannak, akkor azt nagyon szívesen megnézzük. Ami a Concord megjegyzését illeti, nagyra értékelem, hogy pozitívnak tartja a nyelvezetet és a tartalmat. Saját magam is elmondtam a bevezetőmben, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség, és a demokratikus tulajdonlás is nagyon fontos része ennek a folyamatnak nem csak az Európai Parlament és a Tanács, hanem a Régiók Bizottsága és az EGSB is hozzájárul ehhez a folyamathoz, és a, az 9-es cikk alapján az éves jelentés is hivatkozik erre, tehát megfelelő itt a mozgástér, de biztos, hogy megnézhetjük, hogy milyen hiányosságok vannak még. Én azt gondolom, hogy általában véve az átláthatóság és a demokratikus tulajdonlás megjelenik a szövegben. Elnök asszony, azt gondolom, hogy ez alapján tovább léphetünk, és mindenképpen úgy gondoljuk, hogy nagy szükség van a nagyobb együttműködésre, nem csak most fontos ez, hanem hogyha megnézzük a következő időszakot, reméljük, hogy a fellendülés már addigra megerősödik, és más időszakban sikerül tovább lépnünk, de remélem, hogy fontos lesz a jövőben is az, hogy hogyan használjuk fel az erőforrásokat a világ legszegényebbjei számára. Köszönöm mindenkinek a részvételt, a munkáját, a javaslatait. Biztos, hogy konszenzus fogunk találni, remélem, hogy jó lesz a jelentés. Ez mindenképpen azt mutatja, hogy a parlamenten belüli létrehozott egység nagyon hasznos lehet, és nagyon nagyra értékelem, hogy előkészítették ezt a jelentést, és sem támogatnak engem a kidolgozásában. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtási határideje október 10-e dél, és november 5-én fogunk róla szavazni. Akkor most egy rövid szünet következik, mert kicsit hamarabb befejeztük ezt a pontot, de kérem, hogy 5 perc múlva jöjjenek vissza legkésőbb, hogy a biztosokat is tudjuk fogadni, hiszen nem jönnek el minden nap hozzánk a biztosok, legyünk itt minnyáján. Kibász urat és Potocnik urat kérjük, várjuk, fejlesztési és környezetvédelmi biztosokat, valamint Amina Zsi Mohamedet, az ENSZ főtitkárának külön tanácsadóját. Öt perc múlva találkozunk.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

Alors, mes chers collègues, nous abordons un point clé et stratégique pour le développement euh, de... Kedves kollégák, a fenntartató fejlesztési célok és a millenniumi fejlesztési célok felülvizsgálatáról fogunk most beszélni. Ez az MV szakbizottságnak is fontos témája, éppen ezért ők is itt lesznek a mai vitán. Pivax biztos és Potocsnyik biztos is itt van, ugye a fejlesztési biztos és a környezetvédelmi biztos. Nagy szeretettel üdvözlöm mindkettőjüket. A mostani eszmecserének tulajdonképpen az a célja, hogy az ENSZ 68 közgyűlését, illetve a milleniumi fejlesztésekről szóló szeptember 25-i konferenciát egy kicsit előkészítse és hogy a millenniumi fejlesztési célok, illetve a fenntartható fejlesztési célok valamilyen koherens keretet nyerhessenek. Szeretnék köszönetet mondani, és sok szeretettel mindkét biztost, illetve Amina Mohamedet, az ENSZ főtitkár 2015 utáni fejlesztési tervezésért felelős különleges tanácsadóját. Nagy öröm számunkra, hogy ezen a nagyon fontos vitán itt lehet velünk az ENVI szakbizottsági kollégákat is sok szeretettel üdvözlük, üdvözöljük, különösen az elnököt, ez Grótét, nagyon örülök, hogy itt van. Itt a jelenlévők engedélyével először is megadom az ENVIS elnöknek, Matthias Grótének a szót, utána pedig a két biztos kap szót, úgyhogy Gröte kolléga parancsoljon. Vielen Dank, Frau Kollegin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau. Köszönöm. Tisztelt kollégák, Mohamed asszony, biztos úr, Bibáksz úr és kedves Potocsnik kollega, akinek gratulálok a díjhoz. Mindannyian örülünk neki, hogy ez sikerült, és azt hiszem, hogy teljes joggal kapta meg ezt a díjat. A Környezetvédelmi Bizottságban is vannak olyan témák terítéken, amelyekről éppen említést tettek, azt hiszem, hogy nagyon jó, hogy ezt a meetinget, ezt a találkozót közösen tartjuk meg, ugyanis a fenntarthatóság, a milleniumi célok összefüggenek, és ez egy horizontális feladat a parlamentben. Az elgondolás az az, hogy ő, valahol egyszer majd össze kellene ezt vonni, ezt még majd meg kell beszélnünk egymással, hogy van -e ennek értelme. A Rio Plus 20 konferencia előtt ö, foglalkoztunk intenzíven a kérdéssel, Neuser kollega, és ö, itt volt egy könyvet adott ki erről, és ez is nagyon komoly ö, tartalommal rendelkezik. A könyvben arról esik szó, hogy hogyan lehet a célokat elérni, és én azt hiszem, hogy a jövőben, mert most megint itt van a COP konferencia, a zajtó előtt, tehát hamarosan következik a különböző, és eh, nekünk kell alkalmaz, alkalmazkodnunk egy tempóhoz. Itt most nem mi határozzuk ezt meg, erről is még lesz majd szó. De hát nemzetközileg, ha valamit mozgásba akarunk hozni, ha ezeket a célokat el akarjuk indítani, akkor nagyon jól eh, elő kell készíteni, fel kell készülnünk itt Európában és a zöld infrastruktúrával, a megújuló energiákkal azt hiszem, hogy nagyobb igazságosságot is tudunk biztosítani a világban, el tudjuk érni azokat a célokat, amelyekre törekszünk, és 2015-től kezdve majd meg kell nézni, hogy összevonjuk-e magunkat, vagy ne. <laughs> Ez egy premier lesz, és hát várom, várom a vitát, hogy hogyan fogjuk ezt majd lebonyolítani, illetve összehozni. A Rio Plus 20 konferencia az többet hozott, mint vártunk tőle, de kevesebbet, mint reméltünk. Tehát ez az én összefoglalóm ezzel kapcsolatban. És most örömmel várom a vitát, és én is köszönöm a kollégáknak, hogy lehetőségünk van arra, hogy egymással vitát folytassunk. A Környezetvédelmi Bizottságból is vannak itt kollégák, ez egy herkulesi munka, ami előttünk, amivel meg kell birkóznunk. De hát ez egy horizontális feladat, ezt meg kell vitatni. Ez nem csak egy bizottságot érint. Esetleg egy következő rendezvényre is sort keríthetünk majd. Köszönöm szépen, Gröte úr, átadom a szót Pivágz biztos úrnak 8 percre. Szeretre d'Ur a Merci, Madame la Présidente. Uh, organizing a joint session of your two committees today. Elnök asszony, köszönöm a szót. Igen, releváns és időszerű az, hogy ez a két uh, szakbizottság közös megbeszélést tartson, ugyanis um, az ENSZ 68. közgyűlése és a szeptember 25-i ülése a milleniumi fejlesztési célokról nagyon fontos esemény. A 2015 utáni fejlesztési célok rendkívül fontosak a szegénység elleni harcban, illetve földünk fenntartható fejlődésének biztosításában. Ennek a két célkitűzésnek egymás meg mögött, vagy egymás mellett álló 2015 utánra vonatkozó fejlesztési stratégiát kell alkotnia. rendkívül fontosak ezek a témák Földünk minden egyes lakójának számára. Én magam is, és biztos társam is nagyon fontosnak tartja ezeket a témákat. A Kacsmarek jelentés és a parlament által júniusban elfogadott állásfoglalás az MDG-kről a 2015 utáni időszakban rendkívül fontos. New Yorkban meg fogjuk nézni azt a közös 2015 utánra vonatkozó keretünket, amely minden egyes kihívásra választ kíván adni. Azt szeretnénk elérni, hogy mindenkinek jobb élete legyen. Az MDG-vel kapcsolatos ülés felhívja mindannyiunk figyelmét a 2015 utáni időszakra. Két fronton is támadást kell indítanunk. Először is be kell fejeznünk azt a munkát, amit elkezdtünk a millenniumi fejlesztési célok végrehajtásának érdekében az elkövetkezendő két évben. Ban Ki-moon legutóbbi jelentésében kifejtette azt, hogy mindenki számára méltányos életet kell biztosítanunk, és hogy ez nagy mértékben az MDG-ken alapszik. Az Európai Unió nagyon komoly hozzájárulással bírt ebben a munkában, talán az Európai Unió játszotta a legfontosabb szerepet. Az elmúlt tíz évben ugyanis az Európai Unió és tagállamai 15 milliárd euró per éves fejlesztési segítségnyújtást különítettek el. Hogyha megnézik a bizottság jövő héten megjelenő hivatalos szövegét, ezt a kis dokumentumot, amit itt mutatok, ebben is találhatnak további adatokat az MDG kapcsán. Mi ugye a DCI-on és az EDF-en keresztül közös segítségnyújtást adtunk, több mint 70 millió családnak segítettünk abban, hogy ivóvízhez jussanak, és 18 millió gyermeknek segítettünk védőoltások tekintetében. az MDG-k tekintetében minden egyes lépés nagyon fontos de a munkát azért még nem sikerült teljes mértékben elvégeznünk. Még mindig túl sokan élnek segítség nélkül, még mindig nagyon sokan élnek szegénységben, nagyon sok nő és gyermek nem éli túl a szülést, születést. Közösen többet kellene tennünk az ENSZ főtitkára Ban Ki-moon egyértelműen kimondta, hogy vezető szerepet kell szánni a fiatalok szegénysége elleni harcnak. az egy milliárdos MDG kezdeményezés, amit 2010-ben New Yorkban Barroso úr indított el, ez az egyik legfontosabb eszköz ezeknek a céloknak az elérésében. A több éves pénzügyi keret, illetve ennek továbbfejlesztése az Európai Parlament segítségével hozzájárul ahhoz, hogy az Európai Unió legyen az egyik legfontosabb adományozó, és reméljük, hogy az MDG-k végrehajtása 2015-ös év után is megfelelő lesz, illetve hogy a hasonló célkitűzések megmaradnak. A 2015 utáni időszakra és hasonló célkitűzéseket kell kidolgoznunk. A méltányos életet mindenkinek közlemény öt fontos elemre épít, ezekről már közösen is beszéltünk régebbi üléseink során. Először is az alapvető életszínvonal mindenki számára, hogy a növekedésből mindenki profitáljon, hogy fenntarthatóan tudjuk kezelni a forrásainkat, hogy igazságosság és egyenlőség legyen, hogy az alapvető emberi jogokat be tudjuk tartani, illetve hogy méltányos és stabil körülmények között élhessen mindenki. Így tehát látjuk, hogy a fenntarthatóság és a szegénység elleni harc tulajdonképpen összekapcsolódik. Most először a történelem során az emberi tevékenység már olyan szinten befolyásolja a természeti ciklusokat és a természet működését, hogyha minden így halad tovább, akkor annak nagyon komoly hatása lesz már a következő emberöltőre nézve. Tehát a fenntarthatóságnak olyan közös célnak kell lenni, amiről mindenki belátja, hogy ez a saját érdekében történik. Szeretnék még egy pontot hangsúlyozni, amihez tényleg ragaszkodnunk kell. Mindenki tudja, hogy a világban most már megvannak azok az eszközök és azok a források, amelyek még a mi emberültünk alatt el tudnánk tüntetni a súlyos szegénységet. Mondjuk 2030-ig. És nem kereshetünk kifogásokat, egyértelmű elkötelezettséget kell vállalnunk annak érdekében, hogy ezt meg tudjuk valósítani, egy nagyon komoly 2020 utáni stratégiára van szükségünk. Egy célkitűzés sorozatot kell felállítani, amit minden olyan országra alkalmazunk, amely ebben érintett, de természetesen a helyi specificitásokat is figyelembe kell venni. Ehhez azonban komoly partnerségre van szükség minden ország kormányára, nemzetközi szervezetekre, a civil társadalomra, és természetesen a magánszektort is be lehet vonni. Nagy öröm számomra, hogy a bizottság, a tagállamok és a parlament ezekben a kérdésekben megegyező véleménnyel bírnak, és így jövő héten New Yorkban nagyon komoly üzenetet tudok majd elmondani az Európai Unió részéről. A magas szintű panel jelentés a 2015 utáni fejlesztési agendáról megerősíti ezeket a célkitűzéseket, illetve a Ban Ki-moon jelentés is. Az első vita a nyitott munkacsoportban a fenntartató fejlesztési célok kapcsán szintén ugyanezeket az elemeket sorolta fel. Tehát azért ne ámítsuk magunkat. Hogyha a 2015 utáni időszakra átfogó célkitűzéseket akarunk megfogalmazni, az óriási kihívás lesz, és maximális erőfeszítést igényel mindannyiunk részéről. 2015 reformális megállapodásra kell jutni, amely mindezeket a vitákat, mindezeknek a vitáknak az eredményét magába foglalja, és egy egyértelmű munkatervet kell kidolgozni, hogy mindenki számára méltányos életet tudjunk biztosítani. Az Európai Unió fontos szerepet játszik ebben a nemzetközi tárgyalás sorozatban és a nemzetközi fejlesztési agenda kidolgozásában az elkövetkezendő két évre nézve megpróbálunk a különböző partnerek között hidakat építeni, Afrika és az adományozók között, az Európai Unió és az ENSZ között, annak érdekében, hogy tényleg globális agendát tudjunk kidolgozni. Az Európai Unió, mint mondtam, nagyon fontos adományozó ország. Rengeteg segítséget nyújt a fejlődő országoknak, és hát reméljük, hogy a 2020-as célkitűzéseket, a 2020 20 as célkitűzést, a zöld fejlődést meg tudjuk majd valósítani, és ebben is vezető szerepet játszhatunk a következő heti fontos események ennek az útnak az elejét jelentik. Az Európai Parlament kilenc tagja ott lesz, és egészen biztosan segíteni fognak nekünk abban, hogy a politikai víziónkat megfelelőképpen képviseljük, ezért már előre köszönetet mondok. Hölgyeim és uraim, kihívások előtt állunk. Mindannyiunknak oda kell figyelni ezekre a kihívásokra, az elkövetkezendő években. És mint ahogy a magas szintű paneljelentés is megfogalmazta, jó munkalapunk van, jó alapokra építhetünk. Az eddigi üléseink, az eddigi megbeszéléseink is nagyon sok esetben már a 2015 vagy 2020 utáni időszakra koncentrálnak. Párizsban az egyik panel megbeszélésen nagyon érdekesnek találtam azt, amit az indiai partnerek elmondtak nagyon fontos a befogadó megközelítés, a civil társadalmat mindenképpen be kell vonni, hogy az ő hangjuk is meghallgattassék. Nyitottsággal kell megközelítenünk ezt a kérdést, és akkor reméljük, hogy 2015-re elérjük a megfelelő eredményeket. konkrét eszközökre van szükségünk, és az elszámoltathatóságot is nagyon fontosnak tartom. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Megadom a szót Potocsnyik biztosnak, szintén 8 percre parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztelt szakbizottsági elnökök, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt Amina Mohamed. Nagyon örülök annak, hogy a 2015 utáni időszakról és az akkori kihívásokról vitázhatunk a mai napon. Először is szeretnék csatlakozni mindahhoz, amit Andris Pivax biztos már elmondott. Nagyon sokat is nagyon jól dolgozunk ezen a témán. Amikor megtudtam, hogy ő előttem fog hozzászólni, akkor megváltoztattam a beszédemet, mert attól tartottam, hogy pontosan ugyanazt akarjuk majd mind a ketten elmondani. De ez végül is jó jel, mert ez azt mutatja, hogy a fejlesztés és a környezetvédelmi biztos ugyanazon a hullámhosszon mozog. Aminának is szeretnék köszönetet mondani a banki moon jelentés miatt, illetve a magas szintű panel jelentésért. Nos, hát hol is állunk most? Az elmúlt húsz évben nagyon komoly előrelépés történt a világon a a szegénység elleni harcban, de még mindig 1,3 milliárd ember él súlyos szegénységben. A szegénységet szeretnénk felszámolni, ez nagyon komoly kihívás, és ez csatlakozik a fenntartató fejlődés problémájához. Itt is volt előrelépés, a Riói és Johannesburgi konferenciák is ezt mutatják, de nem tettünk eleget annak érdekében, hogy az előttünk álló nagyon komoly kihívásokat meg tudjuk oldani. A szolgáltatások két harmada, amit a Földünk ad nekünk, illetve azoknak a forrásoknak a kétharmada, amit a Föld ad nekünk, folyamatosan fogyatkozik itt a termőföldekre, a vízre gondolok. És ennek visszafordíthatatlan következménye lesz az emberi társadalomra és a környezetre nézve egyaránt. Csak gondoljunk bele abba, hogy 92 óta 1,3 milliárd ember halt meg természeti katasztrófák folyamán, és óriási anyagi károk is keletkeztek. Hurrikánok, árvizek, szárasságok sújtanak le a világra, de ezek mögött nagyon sokszor igenis emberi tevékenység áll. Ezeket a katasztrófákat nem tudjuk megállítani, és az emberi fejlődést sem tudjuk megállítani, de hogyha tiszteletben tartjuk a földünk határait, akkor meg tudjuk talán előzni ezeket a katasztrófákat. A kihívások összefüggőek és globális jellegűek. A szegénység felszámolása és a fenntartató fejlődés egyazon érmek két oldala. Mindenkinek méltányos életet szeretnénk biztosítani, de úgy, hogy a globális gazdasági fenntarthatóságot nem kockáztatjuk, és fordítva. Tehát ezt a két célkitűzést lehetetlen külön-külön megvalósítani, csak egy átívelő, összefogó stratégia lehet alkalmas arra, hogy ezt megvalósítsuk, csak így lesz 2015, 20 vagy 30 után fenntartható világunk. Nagyon komoly elkötelezettségek születtek Rióban az elmúlt évben. A Rio Plus 20 olyan eljárás, ami intézményes keretet teremt a fenntartható fejlődésnek nagyon fontos döntés volt, hogy létrejöjjön egy magas szintű politikai fórum a fenntartható fejlődésről, amely a Fenntartható Fejlődési Bizottságot váltja fel, és meg vagyok győződve róla, hogy a szervezési kérdésekben született megállapodásnak köszönhetően ez a magas szintű szervezet meg fogja tudni oldani a problémákat. Ez a fórum az ECOSZOK és a közgyűlés margóján kerül megszervezésre, és így minden szinten a napirenden maradnak a környezeti kérdések. Úgy látom, hogy a magas szintű politikai fórum nemzetközi szinten megfelelően kezeli a szegénység megszüntetését és a fenntartató fejlődést. A magas szintű politikai fórum abban is szerepet játszhat, hogy a 2015 utáni átívelő megközelítés megmaradjon és megerősödjön. Tehát univerzális fenntartható fejlesztési célokat kell kidolgozni, és a szegénység felszámolásában, valamint a fenntartható fejlődés megvalósításában közös úton kell haladnunk. A zöld gazdaság nagyon fontos eszköz ebben a tekintetben. Sőt, elengedhetetlenül fontos eszköz, hogyha a jövőbeli kihívásoknak megkívánunk felelni mindenkinek otthon dolgoznia kell a fenntartható fejlődésen, az Európa 2020 stratégia végrehajtásával, illetve a forrás hatékonysági roadmap végrehajtásával. Fontos, hogy átálljunk a zöld gazdaságra, és nagyon keményen dolgozom, hogy ezek a politikák még életképesebbek legyenek a jövőben. Úgy gondolom, hogy az átalakítás motorjainak a nemzetközi keret alá kellene tartozniuk a jövőbeli fejlesztési céloknak hozzá kell járulniuk egy teljesen befogadó és zöld gazdaság megvalósításához. Mindenkinek azon kell gondolkoznia, hogy hogyan lehet ezt a zöld gazdaságra való átállást mindenféle ellátási zökkenő nélkül végrehajtani. A nemzetközi folyamatok folyamatosan haladnak előre, és három nagyon fontos célkitűzést szeretnék kiemelni. A Rio Plus 20-as dokumentumban megjelenik, hogy univerzálisan, globálisan alkalmazandó célkitűzéseket kell kidolgozni. Itt nagyon fontos ez, hogy világméretű célkitűzésekre van szükség, hiszen minden egyes államnak, minden egyes érdekelt félnek el kell köteleznie magát. Ez nem olyan ütemterv, amely a fejlődő országokat érinti, hanem mindenkit, a fejletteket, a kevésbé fejletteket és a fejletleneket. Nyilván az Európai Unió tagállamait is, és más fejlett országokat, akiknek el kell kötelezniük magukat a fenntartató termelés és fogyasztás mellett. A második pont az integrált megközelítés a fenntartató fejlesztési célok kidolgozásában, mind szociális, mind pedig gazdasági tekintetben, mert ezeket az aspektusokat nem lehet egymástól szétválasztani. Ez másképp fogalmazva azt jelenti, hogy a fenntartató fejlődés minden egyes aspektusát közösen kell figyelembe venni. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy különböző célkitűzéseket hangolunk össze láttuk, hogy mennyire fontos a kapcsolatok megteremtése mondjuk az energia és a víz között, vagy pedig a levegő minősége és az egészség között két milliárd ember nagyon törékeny ökoszisztémáktól függ, két millió ember túlélése, és ezeknek az ökoszisztémáknak a védelme egyértelműen a szegénység felszámolásához vezet. Figyelembe kell venni a legújabb kutatási és fejlesztési előrelépéseket is, és az eredményeinket pedig mérhetővé kell tenni. Végezetül szeretném elmondani, hogy a fenntartató fejlesztési célok érdekében fontos, hogy nyitott párbeszéd maradjon minden egyes érdekelt féllel, mindenkivel, aki részt vesz ebben a munkában. Az Európai Uniónak maximálisan részt kell vennie a nemzetközi folyamatokban, és koordinált módon kell hozzájárulnia az ENSZ, illetve más fontos fórumok tevékenységéhez. Barozó úr levelet intézett a parlamenthez, melyben elmondta, hogy az ambiciózus agendát a milleniumi célok végrehajtására a mandátuma végéig folytatja a bizottság, és a parlamentnek is így kell tennie. Úgy vélem, hogy ha a globális párbeszédet szeretnénk hatékonyan előmozdítani, akkor szükségünk van egy közös európai képre, amelyet a jövő év elejéig ki kell alakítanunk. A mi feladatunk, a mi felelősségünk az, hogy biztosítsuk, hogy az Európai Unió nyitott és hatékony tárgyalópartnerként tud majd fellépni minden olyan kérdésben, amelyet a csúcs után felvetnek majd. Nagyon örülök annak, hogy az MV és a DEVE e közösen tárgyalja meg a 2015 utáni időszakra vonatkozó projekteket, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, itt a parlamentben, és remélem, hogy ez a két szakbizottság is általában a parlament is megadja majd nekünk a megfelelő segítséget ahhoz, hogy megfelelő ütemben haladhassunk előre. Köszönöm. Je passe à présent la parole à Madame la conseillère spéciale Amina. Megadom a szót Amina Mohamed asszonynak. 8 percben. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés, hogy részt vehetek ezen a közös rendezvényen a két bizottság között, és köszönöm a meghívást az elnököknek. Az MDG az egy nagyon komoly változást jelent a szegénység csökkentése érdekében. Nagyon komoly előrelépés történt, de ö, még mindig különbözőek az eredmények területenként, országonként, régiónként. Van, ahol nagyon nagy a szegénység, nagyon nagy a nélkülözés az oktatásban, és, és ez összefügg a nemmel, az etnikai hovatartozással, helyes, stb. Ahogy közeledünk 2015-höz, az MDG határidejéhez, egyre fontosabb a vizsgálat megnézni, hogy mit értünk el. Továbbra is ezek a prioritások. Sürgetem a parlamentet, az Európai Parlamentet, a tagállami parlamenteket, hogy mindent tegyenek meg az ndg elérése érdekében, és ez az önök munkájától is függ a siker. Vannak aggodalmak, hogy még akkor is, hogyha sikerül elérni ezeket a célokat, még mindig sok lesz a tennivaló nagyon sok új kihívás jelent meg. A minőségek változtak, a környezet romlott, a közös jövőre gondolni kell, és a klímaváltozás hatása az már megkérdőjelezhetetlen. Felelősebb kormányzásra van szükség minden szinten. A migráció, az urbanizáció is nagyon komoly kihívásokat jelent. A fiatalok sok országban nagyon-nagyon rossz perspektívákkal rendelkeznek, sok esetben nagy a, a az instabilitás az országokban, különösen a nők, gyerekek számára szervezett bűnözés, kábítószercsempészet, embercsempészet, emberkereskedelem nehezítik a helyzetet. Egy újabb agendára van szükség, amely mindezt figyelembe veszi. Biztosítani kell, hogy a szegénység megszüntetése legyen a legfőbb cél, de erőfeszítéseket tenni, hogy egy új dinamikát alakítsunk ki a fenntartható növekedés érdekében. A jövőbeni kihívások azok horizontálisak, transregionálisak, generációkon átnyúlóak. Az ENSZ az elmúlt tíz évben mindent megtett, sok konzultációt folytatott az érintettekkel szerte a világon, és szorosan együttműködve partnereivel az ENSZ meghallotta sok millió ember hangját, a, és biztosítani szeretné a világot arról, hogy ez, ez, ennek tudatában van, és a következő fejlesztési agenda, ez nem opció, ezt meg kell csinálni, és ez nagyon mély változást kell, hogy jelentsen az iránymutatásokban a nemzetközi közösség számára, mert csak akkor lehet hatékony, és a, mit a kormányok tesznek a, 2010, a 2015 után. Ez nehéz előre jelezni, hogy milyen eredményeket sikerül elérni itt a gazdasági növekedés, a szociális inklúzió és a környezeti fenntarthatóság kell, hogy meghatározza ezt a változatást, ezt a változást. A következő agenda meghatározásakor a nemzetközi közösségnek hatalmas lehetősége van, hogy ezt a három dimenziót integrálja. A, a keret ugye az a fenntarthatóságot foglalja magában, és ez a, az emberi szükségletek és az emberi ambíciók összességét tudja összehozni. Tehát ez lesz a jövőbe vezető út az Európai Parlament szerepe, hogy felgyorsítsa az MDG elérésének a folyamatát. Ezt nem lehet nem eléggé hangsúlyozni. És nagyon fontos, hogy az emberek hangját jobban halljuk, és az Európai Parlament nagyon fontos partner a nemzetközi fejlesztésben. Hölgyeim és uraim, egy évvel ezelőtt nem voltam még ilyen optimista, most már inkább, hogy jobb irányba haladunk a 2015 utáni tervezéssel kapcsolatban. Köszönöm a két biztosnak a, a komoly munkát, amit végeznek ezzel kapcsolatban. Az ENSZ interkormányzat, kormányközi folyamatokat próbál előre segíteni, megvannak az ajánlások, ezt a nyitott munkacsoport dolgozta ki, és a szakértői csoport és szeptember 2014-ig lesz meg a végleges vélemény. Van egy magas szintű politikai fórum, szeptemberben kezdi meg ez a munkát, és nagyon sok millió ember hangja válható, hallhatóvá. A jelentés, az, ami készül, ezen a szinten elérhető lesz majd mindenki számára, illetve ennek egy része már a múlt héten meg is jelent. A 2015-ös fejlesztési programban szerepel a béke, a biztonság, a, nagyon sok mindenre szükség van, foglalkozni kell az éghajlatváltozással, a szegénység megszüntetésével, a gazdasági növekedéssel, és a 2015 utáni időszakban az éghajlatváltozás kell, hogy a középpontba kerüljön, és meg kell nézni, hogy hogy a, a, az eredmény az az legyen, hogy az egyes intézkedések egymást szinergikusan erősítik. A főtitkár jelentése a méltóságos élet mindenki számára címmel, ez az elveket határozza meg, kulcsfontosságú ajánlásokat tartalmaz a tagállamok számára. A jelentés sok aggodalomról szól az univerzális fejlődéssel kapcsolatban. A fenntartható fejlődés az az átnyúló elv, amely mindent meghatároz. A szegénység megszüntetését is. És ezeknek a céloknak kell lenni, ezek kell, hogy legyenek a globális iránymutatások, ahogyan ezt meghatározta a Rio Plus 20 konferencia. Megfelelő intézményekre van szükség, a béke és a fejlődés közötti kapcsolat egyértelmű, a globális partnerség segít elérni ezeket a célokat, a regionális, a helyi regionális országos szint együtt kell, hogy működjön az ENSZ, az egy sokkal koherensebb választ kíván adni. A monitoring, az ellenőrzés fontos, a fejlesztési stratégia megvalósítása szempontjából ki kell dolgozni a beszámoltatási kereteket és a felelősöket, élni kell az új technológiát, a lehetőségekkel, az adatgyűjtéssel és ez a jelentés megfelel majd a céloknak. A nemzetközi közösségnek meg kell találnia megfelelő forrásokat, csatornákat a célok elérésére. Foglalkozni kell a ö, inkluzív ö, átalakulással gazdasági téren, társadalmi téren a koherenciára, az átláthatóságra kell törekedni, ez egy nagyon komplex kormányközi folyamat lesz 2015 után. A 25-én kezdődő ENSZ közgyűlés elnöke ugyan ezeket kívánja hangsúlyozni, az MDG elérését, és lehetőséget ad arra, hogy politikai támogatást szerezzen a folyamat felgyorsítására, és ez a folyamat az ENSZ rendszerében a, ugye a konzultatív ö, ö, rendszerből egy komoly átalakulást jelent a kormányközi folyamat irányába. A soron következő 12 hónapban folytatja a munkáját a nyílt munkacsoport, a magas szintű csoport, és szeptemberben már meg lesz a, a, a megfelelő input a, a végső tárgyalásokra a 2015 utáni időszakra vonatkozó agenda az nagyon fontos feladat lesz az ENSZ és a tagállamok számára. Itt nem működik a business as usual a jövőben, éppen ezért nagyon fontos, hogy a nemzetközi közösség túllépjen a geopolitikai megosztottságokon és különbségeken. Köszönjük az unió aktív részvételét az kormányközi folyamatokban New Yorkban, és köszönöm az Európai Parlamentben is az általános támogatást ebben a folyamatban, és ebben meg kell említeni ezt a magas szintű munkacsoportot is, az ENSZ Task Force csoportot és a globális üzleti csoportot. Nagyon fontos, hogy egy igazán integrált napirend agenda alakuljon ki, amely figyelembe veszi a környezetvédelmet, és ez hát csak azt ismétli, amit a tanács következtetései tartalmaznak. Ez egy fontos lépés, amelyet elő kell segíteni, és a partnereknek, ügynökségeknek együtt kell működni, le kell bontani a falakat, amelyek esetleg még léteznek közöttük. Egy hangon kell szólni az uniónak, ez kritikai fontosságú, irányíthatja a nemzetközi közösséget, hogy egy irányba haladjon 2015 után. Végül is, hölgyeim és uraim, a miénk az első generáció, amelynek megvan az erőforrása és a know ja hogy megszüntesse az extrém szehénységet és biztosítsa a fenntartható fejlődést, mielőtt túl késő lesz. A kérdésekre még nincs meg a válasz, még folynak a tárgyalások. A finanszírozás kérdése, az univerzalitás, a felelősség megosztása, a változások, a termelés alakulása, mindez hogy függ össze ezzel az agendával. A 2015 utáni keret az egy nagyon komoly lehetőség. Szeretnék minden tagállamot felszólítani, hogy ö, vegyen ebben részt, a fenntartható fejlődést határozza meg fő célként, szegénység elleni harc, gazdasági lehetőségek biztosítása mindenki számára, a tagállamoknak ezt meg kell tenniük, hogyha jobb világot akarunk, ahol az emberek méltóságban élhetnek, úgy, hogy senki nem marad le, meg kell birkózni a kihívásokkal. Köszönöm a lehetőséget, hogy ezt elmondhattam. Merci beaucoup. Je vais à présent passer la parole. Köszönöm szépen. Most a képviselőknek adom meg a szót, először is Kacsmerek úrnak. Elnézést, elnök. Két és fél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim! Teljesen egyetértek azzal, amit Pibax biztos úr mondott. Ma sokkal optimistábbak lehetünk, ami a millenáris célkitűzések elérését illeti. 2004-ben, amikor először vettem részt a szakbizottságunk munkájában, sokkal szkeptikusabb voltam, és annak ellenére, hogy ma válságban vagyunk, optimistábbak lehetünk. Nem tudom, hogy miért. Talán jobb a koordináció, talán ahogy közelebb kerülünk a határidőhöz, közelebb kerülünk a célkitűzések eléréséhez. Minden esetre optimistábbak vagyunk, és sokkal közelebb kerültünk a millenáris célkitűzések eléréséhez. Második megjegyzésem, nagyon örülök annak, hogy konszenzus alakult ki a bizottság és a parlament között, mind ami az anyagok kompatibilitását illeti, tehát a bizottsági közlemény és az általunk elfogadott jelentés között, és közben nagyon fontos, hogy a stratégiai célkitűzésekben is megegyezzünk, hiszen a stratégiai célkitűzéseket közösen kell elfogadnunk. Közös célokra van szükség. Ambiciózus jövőképre van szükség, amelyben mindenkit bevonunk, és amely mérhető. Ezek az elsődleges célkitűzéseink. Az Európai Bizottság kimondja, és a parlament is kimondja mindezt, tehát egyetértés van közöttünk. Harmadik megjegyzés. Elnök úr kiemelte, hogy mind a fenntartható fejlődés, mind a környezetvédelmet be kell vonni. És emellett két érvet szeretnék elmondani. Hogyha ezt a két területet bevesszük a munkánkba, akkor nem fogunk elvéteni olyan hibákat, amelyet korábban a már mostanra fejlett országokban elkövettek, ahol a fejlődés egyáltalán nem volt fenntartható. Tehát nagyon fontos, hogy a fenntartható fejlődést mind a fejlett, mind a fejlődő országokban figyelembe vegyük. Ha ma sikerül a fenntartható fejlődést és a környezetvédelmet figyelembe venni, akkor lehetőségünk lesz arra, hogy kétszer ne kövessük el ugyanazt a hibát. És van egy második érv mellett amikor különböző célkitűzéseket veszünk figyelembe, fejlesztési, környezetvédelmi, politikai célokat, egyértelmű, hogy ezen különböző célkitűzések között konfliktus is lehet, hiszen rivalizálnak azért, hogy minél több erőforrást kapjanak. Tehát ahelyett, hogy konkrétan elérnénk a célkitűzéseket, arról beszélünk teljesen ö, feleslegesen, hogy mely célkitűzés fontosabb. jobb lenne, hogyha ezt elkerülnénk. Elnök, köszönöm szépen. Cashman úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak. Én egyet nem mondom, hogy nem értek egyet az elmondattakkal, de miután elolvastam a magas szintű panel anyagait, egyetlen szóban sem említik meg a homoszexuálisok és transzexuálisok kérdéseit. Egyetértek azzal, hogy a nők kérdéséről és a nők jogairól beszélni kell, de hogyan lehet ezt a potenciált elérni ezen országokban, hogyha itt az Európai Parlamentben naponta kell küzdenünk a különböző ö, csoportok részéről, hogy megvédjük az LGTB jogait. Hogyan lehetne azt mondani, hogy a jog mindenkit egy ö, azonos szinten véd. Mindenki jogairól beszélünk, és mivel mindenki jogairól beszélünk, ez azt jelenti, hogy a világon az összes ember jogait védenünk kell. De hogyha nem beszélünk az LMBT-ről, akkor esetleg lehetséges, hogy mind az EU, mind az ENSZ szintjén egyfajta jogi hierarchia alakult ki, és ez ellen fel kell lépnünk. Köszönöm. Gressz asszony. Köszönöm, elnök asszony. Természetesen az államfők nagyon fontos találkozója volt, amikor a millináris célkitűzéseket megfogalmazták. No de nézzük meg, hogy mit is értünk el. Én azt látom, hogy az emberi jogok helyzete éppen, hogy romlott, és Kesmen úrral egyetértek helytelen, hogy az LMBT személyek jogait nem említjük meg ami pedig a nők jogainak az egyre romlását illeti, ez is folytatódik. Több mint egy milliárd ember él kevesebb, mint egy euróból naponta. Az oktatásbeli problémákat nem sikerült megoldani, és a konfliktusok pedig továbbra is jelen vannak. Valóban a parlament elfogadott egy állásfoglalást a millenáris célkitűzésekkel kapcsolatban, Filip Kacmarek jelentésére alapozva, amelynek az volt a javaslata, hogy új keretet alakítsanak ki a fejlesztésre vonatkozóan, nagyobb legyen az átláthatóság, a megközelítést az emberi jogokra kell alapozni, és a jó kormányzásra. És egy magas szintű csoport létrejött. De azt el kell, hogy mondjam, hogy ha nem sikerül hatékonyan fellépnünk az adóelkerülés, a pénzmosás ellen, hogyha nem sikerül kötelező érvényű törvényeket és jogszabályokat létrehozni a vállalatok társadalmi felelősségvállalása területén. Hogyha nem sikerül kiegyensúlyozott kereskedelmi megállapodásokat tárgyalnunk, akkor ö, veszélybe kerülnek ezen eredmények. A még meglévés egyre növekvő egyenlőtlenségeket figyelembe kell venni. Azt láthatjuk, hogy az éghajlatváltozás is egyre erősebb. A természeti erőforrások veszélybe kerültek, és emiatt radikálisan kell megváltoztatnunk a termelési és fogyasztási módszereinket. Azt hiszem, hogy nem lehet a fenntartható fejlődést részekre bontani, integrált megközelítésre van szükségünk, amely figyelembe veszi a társadalmi, a gazdasági dimenziót is. Koherensnek kell lennünk az összes Európai Uniós szakpolitikában, összességében véve. Természetesen egyetértünk abban, hogy a szegénység elleni küzdelem és a fenntartható fejlődés nem lehet egymástól elválasztani, de nem vagyok annyira optimista, mint Filip Kacsmarek. Azt hiszem, hogy ez rendkívül komoly kihívás. Új fejlődési módszert kell találnunk, amely összeegyeztethető a földünk erőforrásainak a korlátaival. Nem hiszem, hogy az északi fejlesztési módszert alkalmazván a déli részre megoldást találnánk. Több kérdésem lenne a biztosok felé. Hogyan lehet konkrétan irányt adni a fejlesztésnek azért, hogy az energia és környezeti váltáshoz hozzásegíthessük a déli féltekét, és milyen konkrét Európai Uniós lépések történtek azért, hogy a fenntartható fejlődés kötelező legyen a fejlesztési politikában. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Grace asszony. Lászlászonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy közös rendezvényt tartunk a környezetvédelmi és a fejlesztési politikusok. Az előadásokból egyértelmű volt számomra, és mi a legkülönbözőbb politikai területeket próbáljuk egy kalap alá vonni, ahogy Mohamed asszony is mondta, hogy ez a gazdaságpolitikát, a társadalmi kérdéseket is magában kell, hogy foglalja, de a kérdés azért az, hogy megvannak-e a megfelelő eszközeink. És amikor beszélünk, mondok egy példát, amivel a múlt héten foglalkoztam, számos vita folyik arról, hogy most akkor bioüzemanyagot csináljunk, vagy élelmiszert. És én azt hiszem, hogy megvannak a megfelelő eszközeink, meg akarjuk őrizni az esőerdőket. Tudjuk, hogy milyen fontosak ezek az erdők a világ klíma számára, de itt még a, a, ugyanakkor a, a termelés nem kell elátkozni. Az energiát kell hatékonyabban, takarékosabban alkalmazni. Ez az elsőleges cél. Mit tehetünk az esőerdők megőrzése érdekében? Az erdőírtás megtiltása nem elég. Ugyan azok a népek, ahol az esőerdők találhatók, ők is akarnak fejlődni, és hát ez az ő kincsük. De ez biztosítja mindannyiunk számára a, a, az éghajlatot. Úgyhogy itt fontos lenne a pénzügyi, ki, a pénzügyi kompenzáció számukra, hogy megmaradjanak az esőerdők. És nekünk készek, lenni, készeknek kell lennünk arra, hogy hogy fizessünk azért, hogy az ottani emberek megőrizzék az esőerdőket. És a kérdésem az a biztos urakhoz, hogy hogyan látják ezt, milyen lehetőségei vannak Európának, hogy előbbre vigye ezt a folyamatot. Ez egy nagyon értékes megközelítés számomra az egész jövőbeni fejlődés szempontjából. Köszönöm. Merci beaucoup. Je passe a... Elnök, köszönöm. Tirolia úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, biztos urak. Sok kollégához hasonlóan én is elolvastam a július 7-i közleményt, nagy érdeklődéssel olvastam azt. Nagyon fontos ponthoz értünk a politikai vitában, a szegénység elleni célkitűzések nemzetközi meghatározásával és a 2015-ös éghajlatról szóló ENSZ konferenciával. Meg kell néznünk, hogy a szegénység elleni küzdelem és az egyenlőtlenségek elleni küzdelem és az földünk védelmével kapcsolatban milyen fő célkitűzéseink vannak. Az éghajlatváltozás elleni küzdelemben fontos, hogy az ambíciójunk ezen két kihívásnak megfeleljenek. Annak ellenére, hogy a közleményben erre nem találunk egyértelmű választ. Hogyha abból indulunk ki, hogy globális keretre van szükség 2015 utánra, és közben a az országonkénti végrehajtást privilegizáljuk, úgy gondolom, hogy pontosításra van még szükség, amikor a biztos úr azt mondja, hogy figyelembe kell vennünk és fel kell használnunk az összes rendelkezésre álló pénzügyi eszközt 2015 után. Az, hogy egy szinten kezeljük az állami és a magán erőforrásokat, azt jelenti, hogy egyértelmű nemzetközi szabványokat kell létrehozni ezen erőforrások, ezen pénzösszegek felhasználására. Csak a GDP-vel tudjuk egyértelműen meghatározni, hogy a szegénység elleni küzdelmet milyen szinten vigyük tovább. A biztos úr pontos véleményét szeretném megismerni azzal kapcsolatban, hogy Tudom hogy a meghatározott célkitűzésekkel kapcsolatban pontosan milyen eszközökkel tudjuk elérni a céljainkat. Hogyha azt gondoljuk, hogy a hivatalos fejlesztési támogatás nem a megfelelő módszer, akkor milyen nemzetközi eszközöket tudunk használni arra, hogy a szegénység elleni küzdelmet és az éghajlat védelmét tovább tudjuk vinni a július 7-i közlemény semmilyen konkrét ö, megoldást nem javasol. Hogyha megnézzük a francia példát, jelenleg Franciaország ö, méremenőleg megreformálja a fejlesztési politikáját. Javaslom, hogy a fejleszt, fenntartható fejlesztést, fejlődést minden hivatalos támogatási projektbe írják bele, és az ezáltal finanszírozott projektek Franciaországban ezzel kapcsolatban feljegyzéseket kell készíteni a környezetvédelmi és fenntarthatósági aspektusok alapján. Most megnyílik egy vita, és ezért sajnálatosnak tartom, hogy a bizottság nem foglalkozik ezzel részletesebben, hiszen jobb lenne, hogyha az ambíciónk az lenne, hogy a nemzetközi szabályokat befolyásolhassuk, és így megfelelő szinten léphetnénk fel. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Michel úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. A konvergens és hatékony célkitűzésekről volt szó, és ezt feljegyeztem, és az, hogy integrált megközelítése van szükség, ezzel teljesen egyetértek. Két dolgot szeretnék felvetni. Pibax biztos úr már hallotta, hogy ezt mondtam korábban is, de szeretném elmondani, hogy az erőforrás felhasználás mennyire fontos kérdés. Ez most nagyon aktuális, különösen amikor megszorításikról beszélünk, és tagállami lemondásokról. Nagyon fontos, hogy ezen célkitűzések elérését tovább vigyük, és fontos, hogy ne azt lássák az emberek, hogy a célkitűzéseinket nem hatékonyan próbáljuk elérni. Biztos úr, ami a MDG utáni időszakkal kapcsolatos célokat illeti, ami a kockázat, katasztrófa kockázat csökkentési programot illeti, minden elköltött egy euróval három eurót sikerül megtakarítani. Tehát a kiadott 3 milliárd dollárral Kína például 10 milliárd dollárt takarított meg. Tehát ez így működik. Másodszorban nagyobb koordinációra van szükség a bizottság és a tagállamok között. A parlamentnek nem szabad átvenni a nemzeti kormányok és parlamentek munkáját, közösen kell integrálnunk a megközelítést. Egy jelentés azt mutatja, hogy minél kevesebbe kerül Európa, maga a tranzakció évente 800 millióba kerül. Tehát a hatékonyság, a hatás és a gazdaságosság nagyon fontos célkitűzések. És pont most a válság idején itt nem csak pénzt tudunk ezzel megsporolni, hanem emberi életeket tudunk megmenteni. Nagyon fontos, hogy nem úgy, ahogy az most elhangzott, hanem az erőforrás hatékonyság szempontjából kell integráltan megközelíteni ezt a kérdést. Tehát nagyobb koordinációra van szükség a tagállamok és a bizottság között, és a parlamenten belül a képviselők között is. Kérem, foglalkozunk ezzel, Kérem, foglalkozzunk a katasztrófa kockázat csökkentésével, hiszen ezek azok a területek, ahol hatékonyabban tudjuk felhasználni az erőforrásainkat. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm. Péter Leornak adom meg a szót. Merci, madame. Viszont vesel, da prisló. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy a mai vitára sor került. el kell mondanom, hogy nekem is voltak egészségügyi problémáim néhány évvel ezelőtt, ezért az egészség tényleg mindannyiunk számára a legfontosabb kell, hogy legyen. Mindannyian ismerjük a mostani idők szörnyű betegségeit, ismerjük a rákot, tudjuk, hogy a rák milyen szörnyű szenvedést okoz sokaknak, és hát nem ez az egyetlen betegség. Rengeteg betegség van, ami még mindig megvan, még mindig felüti a fejét, és az egészségügyi rendszerek nem tudnak hatékonyan fellépni ezek ellen a betegségek ellen. Tegnap módosító indítványt javasoltam egyébként ebben a témában. Nagyon szeretném, hogyha az egészség olyan elem lenne, amelyet explicit módon megemlítünk, a biztonsági és külpolitika részeként, hiszen ez a jövőnk. A szegénységet pedig jobban kellene definiálni. Nem csak arról van szó, hogy mekkora jövedelemmel rendelkezik egy-egy személy, hanem az egészségi állapotot is ide kell sorolni. Tehát más aspektusokat is figyelembe kellene venni, az egyforrású jövedelemnél, hiszen ezek a problémák nem csak a szegény országokat, hanem a gazdag országokat is érintik. Fel kell tehát tennünk azt a kérdést, hogy mit szeretnénk helyi szinten elérni, mit szeretnénk nemzetközi szinten elérni. Olyan paradigmákat kell keresnünk, amelyek a természet törvényeivel is összeegyeztethetőek. rendkívül fontos, hogy mindenkinek megfelelő egészségi állapotot tudjunk biztosítani, hogy az emberek méltányos módon élhessenek. Az elmúlt héten lehetőségem nyílt arra, hogy az indiai helyzettel megismerkedjek. Indiában a Zero Investment Farming kezdeményezéssel ismerkedtem meg, és ez egy olyan kezdeményezés, amelynek Európában is helyet kellene adni. Remélem, hogy a bizottság odafigyelt erre. Köszönöm szépen, Neiser úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztosok, tisztelt ENSZ különleges tanácsadó igazából egy egész katalógust állíthatunk össze a célkitűzések és a kívánalmak szintjén. Itt vannak a milleniumi célkitűzések, a fenntartható célkitűzések, hát ez így elég nehezen kezelhető. Nem hinném, hogy ma itt az MV és a DEVE képes lenne arra, hogy rendet rakjon ezek között a célkitűzések között. Nagyon fontos, hogy a két szakbizottság együttműködjön, és hogy ez az esemény ne csak egy egyszeri alkalom lenne, hanem hogy legyenek olyan lehetőségek, hogy tovább tudjuk folytatni ezt a párbeszédet. Ami a milleniumi célkitűzéseket illeti, ezek elég jó megfogalmazásban kerülnek elénk, és azt hiszem, hogy a közvélemény is egyetért velünk. Mindig van egy kis kártya, a van, itt mutatom, ez a 8 millenómi célkitűzés, és amikor fejlesztési politikáról kell beszélnem, hogyha látogatókkal találkozom, akkor mindig előveszem ezt a kártyát, és elmondom ezt a 8 célkitűzést. Tehát ilyen egyértelműen kell fogalmazni az MDG-k nagyon fontosak, a célkitűzéseknek egyszerűnek, jól érthetőnek és országok szerint ellenőrizhetőnek kell lenniük, csak így tudunk jó eredményeket elérni. Két kérdést is szeretnék feltenni, az egyik a méltányos kereskedelemre vonatkozik. A méltányos kereskedelem jó eredményei, amiket eddig elértünk, vajon hogyan ültethetőek át a következő periódusban a célkitűzésekbe? Aztán az energiatranzíciós évben Ban Ki-moon elmondta, tehát, hogy ez az év, az, az energia átállásának éve kellene, hogy legyen, és megfogalmaztuk a célkitűzéseket a 2020-as évre vonatkozólag a megújuló energiaforrásoknál. Az AKC országokról is szeretnék hozzászólni, van ugye az AKC EU parlamenti üléssorozat, ezek nagyon jó lehetőségek arra, hogy beszéljünk az MDG-kről. Michael Cashman emberi jogi kérdéseit nagyon jónak találom, ezekről kellene még beszélnünk a partnerekkel, az akc partnerekkel, és a környezetvédelmi kérdésekről is kellene velük beszélni. 48 AKC ország és 28 EU-s ország, hogyha ezt összeadjuk, az már majdnem, hogy többség az ENSZ-ben, úgyhogy együtt jobban előre tudnánk lépni. Kortesz Lásztra úrnak adok szót, tessék. Elnök asszony, köszönöm szépen. szeretnék visszatérni arra, amit Michel úr elmondott. Tegnap Zsorzsjeva biztosasszonyjal beszéltünk és volt egy olyan adat, ami többször visszatért az OECD adatai szerint, az elkövetkezendő években az egyfelé jutó GDP túl fogja lépni a természeti katasztrófák által okozott kár. Tehát a prevenció, a megelőzés rendkívül fontos, és a következő New York ülésen erről is kell majd beszélni, valamint a bilaterális tárgyalásokon is. Plenkovics úr kért még szót, és utána a válaszadásokra kerítünk sort. Köszönöm, predstavljanju izvješća i politici Europske unije u vezi e, milenijskih ciljeva i činjenice da je Europska unija najveći donor razvojne pomoći u, na svijetu te mi se čini da je upravo načelo partnerstva sa zemljama koje su najpotrebnije i Nema hrvatskog. Aha. Bon, je vois que c'est seulement le commissaire Potočnik euh, qui, qui a réussi de comprendre. Úgy látom, hogy egyedül Potocsnik biztos kapizsgálta, hogy én mit mondok horvátul. Hát ez nagyon kedves a részéről. Jó lenne, hogyha ilyen jól megértenék mindig egymást a horvátokkal. Hát azt akartam elmondani, hogy a biztosnak szeretnék köszönetet mondani a fejlesztési politikai jelentésről elmondottak miatt, és valóban az Európai Unió az egyik legnagyobb adományozó, a partnerkapcsolatok is fontosak azokkal az országokkal, akiknek a legnagyobb szükségük van erre a segítségnyújtásra, vagy erre a segítségre, hogy az ENSZ millenniumi agendáját végre tudják hajtani. Hát olyan országból jövök, aminek talán nincsenek hatalmas forrásai, de hát azért tökéletesen megértettük, hogy fontos, hogy részt vegyünk ebben a munkában, fontos, hogy részt vegyünk az agenda végrehajtásában, hiszen 2005 óta kötnek minket ezek a célkitűzések. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pibex úrnak, aztán Potocsnyik úrnak adok szót, majd pedig Amina Mohamednek, hogy válaszoljanak. Négy percet adok mindenkinek. Négyet. Aztán pedig Gröte úr még egyszer szót kap. Pivák szót parancsoljon. Elnök úr, köszönöm a szót. Két fontos ponttal kezdeném a válaszadást. Az egyik, amit ott már mondott, az számomra is nagyon fontos kérdés, az emberi jogokról van szó. Az emberi jogok mellett keményen ki kell állni, és meg kell ezeket védeni. Ugyanis Martin Luther King, ugye, A van egy álmom, kezdetű beszédét pontosan 50 évvel ezelőtt mondta, és mindaz, amit elmondott, az ma is nagyon fontos. Akkor még ugye elképzelhetetlen volt mindaz, amit elmondott, és ma pedig már az LGBT jogokról beszélünk. Ez mind rendkívül fontos. Ezeket a változásokat erőszakkal nem tudjuk keresztül vinni más országokban. Voltam Szudánban, voltam Szomáliában, és úgy gondolom, hogy eljött most már tényleg az az idő, amikor, a, ne, amikor az emberi jogok végrehajtása vagy betartása minden államot csak is megerősíthet, és ezt az üzenetet kell eljuttatnunk mindenhová, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása erősebbé tesz egy adott országot. Európát kritizálni könnyű, de hát azért azt hiszem, hogy Európában az emberi jogi helyzet mégiscsak jobb, mint a világ legtöbb táján, és igenis a TB rendszerekre büszkének kell lennünk, nagyon sok mindenre büszkének kell lennünk, ami itt történt Európában. Meg kellene őriznünk, és meg kellene védenünk mindent, amit már elértünk. Kritizálni ezeket a politikákat könnyű, megváltoztatni azonban egy kicsit már nehezebb. Úgyhogy nem szabad szét rombolnunk azt az építményt, amin mi magunk is trónolunk, Úgyhogy ez, ez az, amit el tudok ezzel kapcsolatban mondani. Tehát ez volt az a két legfontosabb pont, amit követnünk kell. Aztán van még itt néhány kérdés, amivel kapcsolatban konkrét kérdéseket kaptam. Gémicsel és Cortes Lastres kollégák hozzászóltak a DRR-rel kapcsolatban, a katasztrofák veszélyének csökkentésével kapcsolatban itt valójában az ellenálló képesség növeléséről van szó. Tehát, hogyha betartják az emberi jogokat egy bizonyos országban, akkor a problémák könnyebben csökkenthetőek. Ami az élelmiszer segélyeket illeti, hogyha az ellenállás, vagy az ellenálló képesség növelése nem történik meg, akkor nem lehet hosszú távú célkitűzéseket elérni. A tagállamoknak van egy közös tervezési programjuk, ugyanis itt az EU-n belül az alapok 50-80 százalékát ilyen célkitűzésekre használjuk fel. Tegnap a szomáliai konferencián 1,8 milliárdos elkötelezettség született, és a tagállamok számára teljesen egyértelmű volt, hogy Szomáliának ezt a segítségnyújtást meg kell adni. Ez a legtöbb, ez a maximum, amit most megtehetünk és reméljük, hogy ez megfelelő segítségnyújtás lesz. Ezt az Európai Bizottságon keresztül lehet megtenni, mert az Európai Bizottság a leghatékonyabb ebben a tekintetben. Én ezben valóban hiszek. Természetesen a nemzeti ügynökségek is fontosak, de a bizottság mégiscsak a legfontosabb szereplő, és mindjárt vége az időmnek, úgyhogy gyorsan már csak egy dologra, vonatko- egy dologra válaszolnék ez a fenntartható mezőgazdaság és fenntartható energia, ezek nagyon fontosak az erdők megőrzésének szempontjából, mert az erdők nagyon fontos forrásnak számítanak. A biodiverzitás megőrzése önmagában is fontos, és ezek az erdők fontos, ezek az esőerdők fontos turisztikai célpontok, erre is oda kell figyelnünk. A FLECT kezdeményezést nagyon fontosnak tartom, ez egyfajta piaci szabályozás. Szerintem eddig ez a leg hatékonyabb eszköz, a Red Plus kezdeményezés is jó volt, de hát ezt a munkát még folytatni kell. Voltak még más kérdések is, elnök asszony, én azonban csak a legfontosabbakra koncentráltam. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Potocsnyik biztosnak adok szót. Én is köszönöm. Először is néhány konkrét kérdésre kívánok választ adni. Gréze asszony azt kérdezte, hogy vajon mit teszünk a fenntartatóság megtartásának érdekében. Valójában belső szinten minden egyes politikánk ebbe az irányba mutat, kifelé mutatva pedig azt tudom elmondani, hogy mindaz, amit a Rio Plus 20 keretein belül megteszünk, az erre irányul. Ez aztán tényleg egy olyan átfogó előkészítés, ami ha nem is tökéletesen működik, és nem is értünk egyet mindennel, ami elhangzott és leírásra került, de az általános szinten megvalósuló fenntartató fejlődés mégiscsak ezeken az alapokon nyugszik. A Red Plus illetve az ellenálló képesség építés és a katasztrófa veszítésének veszélyeinek csökkentése két remek példa arra, hogy ugyanazokat a forrásokat hogyan lehet felhasználni két különböző célra. Igazából mind a kettővel a biodiverzitás védelmét és a klímaváltozást is meg tudjuk oldani. Mindkettő rendkívül fontos célkitűzés, és a forrásainkat tényleg úgy kell felhasználni, hogyha lehet, akkor két legyet üssünk egy csapásra. Ez a politikák integrációjának a lényege. Péter Leó úr beszélt a fenntarthatóság definíciójáról, maximálisan egyetértek azzal, hogy tulajdonképpen a fenntartatóság eredetileg egy környezetvédelmi fogalom, de mondjuk, hogyha a bankok fenntartatóan működtek volna, akkor egyáltalán nem lett volna semmilyen válság itt Európában. Tehát a fenntarthatóság már nem csak környezeti terminus technicus, hanem számomra legalábbis minden egyes ágazatra, az élet minden egyes területére kiterjedő fogalom. Neiser úr, az energiához való méltányos kereskedelmi hozzáférésről beszélt. Véleményem szerint az ön megjegyzése nagyon fontos, mert egyértelműen kimondja, hogy el kellene kezdenünk végre beszélni ezekről a dolgokról. És szeretném tisztázni, hogy mik a célkitűzéseink és mik az eszközök viszonylag kevés célkitűzést kellene megfogalmazni, és azt érthető módon kell megtenni, és ez alatt lehetnének al célkitűzések vagy eszközök, amelyekkel eljuthatunk ezekhez a mindenen átívelő nagy célkitűzésekhez. És egy pillanat már is befejezem. Két alapvető kérdésről még beszélnünk kell. Az egyik, hogy ki vállalja a felelősséget, tehát hogy kiáll mindezek fölött a projektek fölött. Nagyon fontos, hogy minden érdekelt fél, az üzleti szféra, a civil társadalom is úgy érezze, hogy ők is tulajdonosai ezeknek a célkitűzéseknek, tehát hogy ő hozzájuk is tartozik mindez. És érezniük kell a fejlődő és feltörekvő gazdaságoknak is, hogy ez az ő kezdeményezésük is. Tehát fontos, hogy mindenki sajátjának érezze ezeket a kezdeményezéseket. Mint ahogy Kacmarek úr elmondta, el kell kerülnünk, hogy a múlt hibáit újra elkövessük, majd erről beszélünk akkor, amikor a fejlesztési agendáról beszélünk. Az agendának az a lényege, hogy a környezeti hatásokat figyelembe vegye, de ez nem áll a fejlesztés ellenében. Tehát olyan fejlődés kell, ami, ami komoly fejlődés, de másmilyen fejlődés. Olyan fejlődés, amely egyértelműen határokat szab a környezet degradál, degradálódásának. Köszönöm szépen mindenkinek az igen pozitív hozzáállást, mert ez az, amire tényleg szükségünk van. Nagyon szépen köszönöm. Most átadom a szót Amina Mohamednek. Köszönöm szépen, tisztelt parlamenti képviselők, én is köszönöm a hozzászólásokat és a kérdéseket. Az MDG-k tekintetében először csak előírások voltak, most viszont párbeszédet folytatunk, utána mindenki hazamegy a saját tagállamába, és nem öt évig vizsgálja, hogy mit jelentenek ezek a szavak, hanem mindenki nekiállhat a végrehajtásnak. Ez az agenda egyébként annyira nehéz és annyira bonyolult, hogy ilyenkor felmerül a kockázata annak, hogy végül ebből semmi sem marad. Ezért is fontos, hogy ez a nyolc célkitűzés legyen. Ez kevés célkitűzés, két kezünkön meg tudjuk számolni. Igen, voltak olyan szövegjavaslatok, amikben kb. 150 célkitűzés volt, ez kezelhetetlen. Úgyhogy az mdg esetében nagyon jó, hogy egyszerű, rövid célkitűzések vannak, nagyon specifikusak, megvannak a prioritások. E, kö, e körül persze állhat egy szélesebb körű agenda. a, egy olyan beszélgetés, ami 193 ország között zajlik, az mindig nagyon nehéz, mert kevés idő van. Az új paradigma az kell, hogy legyen, hogy kevés és fontos célkitűzést fogalmazunk meg, és az is nagyon fontos, hogy az átmeneti időszakokat hogyan lehet megoldani. A fiatalok bevonása is nagyon fontos, mert a következő 20-30-40-50 évben mégiscsak ők fogják továbbvinni ezeket a célkitűzéseket. Meg kell, hogy legyen egy olyan agenda, ami alapot képez, és a megfelelő jogokat biztosítja. Folyamatosan vizsgálni kell, hogy a jogokon alapuló agendával mennyire jutunk előre, Két jelentés is elkészült már ebben a témában. Én úgy gondolom, hogy a témák közül nagyon fontos a szexuális és a reproduktív egészség, az, hogy mindenkire odafigyeljünk, hogy minden nőre odafigyeljünk, és hogy ne legyen semmilyen hierarchia, hogy mindenki ugyanolyan méltóságot és ugyanolyan jogokat kapjon. Én úgy gondolom, hogy senki se éhezzen kezdeményezés végrehajtása az LGBT jogok vagy a nők elleni erőszak megakadályozása kormányközi célkitűzés kell, hogy legyen. A katasztrófák veszélyeinek csökkentése szintén nagyon fontos, és ugye tegnap itt volt Margaret Wallström is, az ENSZ külön megbízott ebben a témában, és ő nagyon egyértelmű stratégiát dolgozott ki, amely biztosítja a konvergenciákat, és majd megfelelő párbeszédet is létrehoz. A kulcsfontosságú célkitűzésekről már elmondtuk, hogy mindenkinek hozzá kell férni az energiához, és a másik fontos téma pedig a klímaváltozás. Ezeket folyamatosan előre kell vinnünk. Reméljük, hogy a kereskedelmi agendával kapcsolatban is hasonló gyorsasággal tudunk majd eljárni. Nagyon nehéz viták övezik egyébként ezt is. És még egy utolsó dolgot szeretnék a Red Plus-szal kapcsolatban elmondani. Ez nagyon fontos lehetőség volt az én országom Nigéria szempontjából. Ez olyan ország, amely sohasem foglalkozott a környezettel, nem azért, mert nem érdekelte, hanem mert egyszerűen meg kell állni a helyét a piacon és a versenyben nem engedhetett és az, amit Nigéria megtett, azt nagyon sok más állam is megtehetné, és meg kellene tennie a környezet védelmének érdekében. Tehát ez olyan kezdeményezés, ami tényleg jó, és példaként megemlíthető. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gröte úrnak fogom megadni a szót, hogy zárja le ezt a vitát. Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, ez egy nagyon tanulságos számomra, egyénileg is egy nagyon tanulságos délután volt, és különösen az, amit Mohamed asszony adott útra valóul, hogy konkrétaknak kell lennünk, hogyan valósítjuk meg a jövőbeni céljainkat, és a pénzügyi kérdésekben is konkrétan kell fogalmazni. Ne mossuk el a dolgokat, hanem világosan mondjuk meg, hogyan kívánjuk ezt finanszírozni, ez persze minden egyéb folyamatra is vonatkozik. A biztosok hozzászólásából kiderült, hogy köztük, noha nem ülnek egymás mellett, de egy papír se férne közöttük, annyira egyformán gondolkoznak. Jó lenne, ha ez így lenne az egész bizottságban mindenki között, de világos, hogy mit várhatunk a bizottságtól, úgyhogy le a kalappal nagyon tetszett, amit hallottam. Világos lett a kollégák számára, hogy egyszerűbb szövegekre van szükség, hogy az emberek felismerjék magukat benne, bennük, megértsék őket mindegy, hogy hol is élnek a, a Földön, hogy értsék meg mindezt. A maga bizottság, a Környezetvédelmi Bizottság számára éghajlatváltozási kérdésekkel és egészségügyi kérdésekkel és élelmiszer biztonsággal is foglalkozunk. És mindaz, amit teszünk, mindig meg kell vizsgálni, hogy milyen hatással van mindannak a ma megfogalmazott célokra. Hogyha majd a bioüzemanyagokkal kapcsolatos stratégiát kidolgozzuk 2018-ig, akkor milyen hatása lesz ennek a világ többi régiójára vagy ha mondjuk az élelmiszerek felét kidobjuk, de meg az állati eredetű táplálékot is, meg az állattenyésztést megszüntetjük, akkor milyen lesz a fehérje ellátás? Mert honnan szerezzük akkor a, a, a fehérjét? Ennek mind eszméletlen hatása lehet mindenre. A kereskedelem arról is esett szó. A kereskedelem politika az egy hidat jelent. Hidat a fenntartasóság irányába, és azok a szerződések, amelyekről tárgyalunk, és Lisszaboni szerződés ezt biztosítja, hogy ezt megtegyük. Olyan dolgokról is tárgyalni kell, hogy ezeket figyelembe vegyék, lehet, hogy majd a kereskedelmi bizottságot is meg kell hívni legközelebb. Szóval a dolog lényege, hogy a fenntarthatóság érdekében határozunk meg a céljainkat, ez persze még sok esetben a jövő zenéje. Én nagyon sokat tanultam, köszönöm minden résztvevőnek a hozzászállását. Mohamed asszony, Bibax, Spotocsnik urak és kolléganőmnek a munkáját. Köszönöm, hogy létrejöhetett ez a közös találkozó. Mm, nagyon szépen köszönöm. Akkor én is szeretnék köszönetet mondani Mohamed Amina asszonynak, az ENSZ főtitkár fejlesztési tervezésért felelős különleges tanácsadójának, Pivax, Potecsnik biztos uraknak kulcsfontosságú kérdésekről esett szó. Aláhúzta Bankimon úr és hogy az ENSZ következő közgyűlésén erről is szükség lesz egy új vízióra, új jövőképre lesz szükség 2015-től. A fenntarthatóság áll a munka középpontjában. Ezeken a célokon dolgozunk, és igazi, mély gazdasági átalakulásra van szükség egy új világot átfogó partnerségre. Köszönöm, kollégák, ezt a rendkívül fontos, lényeges vitát, amire ma sort kerítettünk. Emlékeztetném a képviselőket arra, hogy még nem zártuk le az ülésünket. Köszönöm, hogy csendben hagyják el a termet, hiszen még nem zártuk le az ülésünket. qui Je commente, je commente, je commente. Chers collègues, notre ordre du jour appelle... Tisztelt kollégák, a napirendünk szerint most eszmecsere következik az állásfoglalásra irányuló indítványa kapcsolatban a 2014-es költségvetésről. Emlékeztetnék rá, hogy a augusztus 28-a ülésünkön a költségvetési módosításokat elfogadtuk, és tehát most az ezzel kapcsolatos véleményről beszélünk, amely a Költségvetési Szakbizottság, illetékes szakbizottság jelentéséhez kapcsolódik. Október 9-én fognak erről a költségvetési szakbizottságban szavazni. Nos, az egész költségvetési folyamat idén késve indult, és ezt még nem sikerült behoznunk ezt a lemaradást, csak angolul áll rendelkezésre ez az állásfoglalása irányuló indítvány, ezért egyből meg is adom a szót Ricardo Cortes Lastra úrnak. Kérem, tartsa meg bevezetőjét. Köszönöm, elnök asszony. Pár szóban szeretném elmagyarázni, hogy miről is szól ez a vélemény és teljesen megfelel a vélemény álláspontja az augusztus 28-ai szakbizottsági álláspontunknak a 2014-es költségvetése kapcsolatban. Összefoglalván több erőforrásra van szükség a fenntartható fejlődésre, ezt egyértelműen megvédtük a jelentésben is. A szakbizottságon kiemeli, hogy nagy szükség van arra, hogy az alapvető célkitűzéseket végre tudjuk hajtani, tehát egyrészt már beszéltünk a milleniumi célkitűzésekről, egész délután beszéltünk erről, 0,7%-a a, a GDP-nek itt a cél. És hát egyértelmű üzenetre van szükség a válság idején. Nem szabad, hogy a már így is a legnehezebb helyzetben lévő emberek szenvedjenek a legtöbbet a válságtól. Éppen ezért 2014-ben stabil költségvetésre van szükség. Nagyobb ö, erőforrásokra, mint 2013-ban. Ahhoz, hogy ezen költségvetés átláthatóbb legyen, nagyon fontos, hogy a költségvetési tételeket ö, megtarthassuk. A Költségvetési Szakbizottságbeli jelentéstevővel délelőtt beszéltünk, és ő is azért küzd, hogy megmaradhassanak ezen költségvetési tételek. Ezen kívül még kiemelném a véleményből, hogy minden frakció támogatását szeretnénk megnyerni azért, hogy elérhessük a közös célkitűzéseinket, miszerint több pénzt kapjon az együttműködés, fejlesztés együttműködés. Kortesz lesz úr, köszönöm, nem kíván senki sem hozzászólni, akkor a bizottságnak adom meg most a szót. Ha szeretne hozzászólni. Bizottság. A bizottság nevében szeretném a fejlesztési szakbizottságot, szakbizottságnak megköszönni a költségvetéssel kapcsolatos munkáját. Mint önök is tudják, valóban válság költségvetésről van itt szó, és már a tanács olvasatában is ezt elég komolyan megnyírbálták. Köszönöm, hogy próbálják visszaállítani a költségvetési tételeket. És ahogy ezt az előadó is mondta, a költségvetés célja hogy a legfőbb célkitűzéseket elérhessük. Az délután részletesen említett milleniumi célkitűzésekről van itt szó, és egy további cél az, hogy a legszegényebbeket tudjuk segíteni. Ezen kívül nagyon fontos, és már emlékeztettünk rá, hogy a költségvetést a költségvetési nomenklatúra alapján igazították ki egyrészt azért, hogy nagyobb legyen az átláthatóság, Lehetséges, hogy nem mindig értik ezt jól, de a költségvetést azért hoztuk létre így, hogy a célkitűzéseket jobban tudjuk mérni, hogy jobban láthassuk az eredményeit, és hogy minden egyes eszközzel, minden egyes költségvetési tétellel kapcsolatban mutatókat, hatékonysági mutatókat tudjunk bevezetni, másrészt pedig, hogy növeljük a rugalmasságot, erről is már beszéltünk. Ennek az a célja, hogy a költségvetési végrehajtás minél magasabb szintű legyen. Azt gondolom, hogy most a válság idején rendkívül fontos, hogy megfelelő rugalmasságunk legyen, azért, hogyha netán valahol egy válság bekövetkezik, kialakul, hogyha valamilyen szükséghelyzet alakul ki, akkor könnyen tudjunk a tételek között pénzeket átutalni, és hogyha bármilyen előre nem látható esemény bekövetkezik, akkor úgymond kicsit tudjunk játszani a tételek között, hogy a végrehajtás a legmagasabb szinten legyen. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Kortesz, ezt szeretne még hozzászólni? Nem, rendben. Emlékeztetnék rá, hogy a módosítók benyújtási határideje szeptember 18-a dél. Az utolsó napirendi pontunk eszmecsere a kelet-afrikai főbb kormányközi és regió közi szervezetek négy vezetőjével, akik tegnap már itt voltak egy konferencián, melynek témája Szomália volt, és a Fed, az Európai Fejlesztési Alap érdeklődését tükrözi ez. A keleti, déli, dél-afrikai területekre vonatkozó témáról beszélünk, a Kotonú megállapodás, egyezmény és a négy regionális, interregionális szervezetek részvételével. A kormányközi hatóság a fejlesztését az Indiai Óceáni Bizottság és a COMEZA és az EAC szervezetekről van szó. Összesen 619 millió eurót ö, szeretnének két fő területen elkölteni az indikatív regionális program keretein belül, egyrészt a regionális gazdaságintegráció, másrészt pedig a regionális politikai integráció céljával. Tavaly 193 millió eurót használtak fel a mindenki számára elérhető fenntartható energia kezdeményezés keretein belül. Mint még tudják, a 11. Fed programozása még folyamatban van, és ezért fel kell tenni a kérdést, hogy hogyan lehet, hogyan sikerült nekik ezen támogatásból részesülniük, avagy sem, és milyen akadályok vannak még a regionális integráció előtt Afrikában. Szeretném üdvözölni, elnézést, hogyha nem jól ejtem ki a nevét, Szindizon Dema Nguenya urat, aki a Komeza főtitkára. Üdvözlöm a kelet-afrikai közösség főtitkárát Richard Seziberát, Mebub Malim Mohamed Mohamud excellenciáját, aki a fejlesztési kormányközi hatóság ügyvezető titkára, valamint Jean-Claude de aki az Indiai Óceáni Bizottság főtitkára, Richard Szeziberának megadom a szót, aki ezen négy szervezet koordinációjáért felelős. 10 percen adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm az európai parlamenti képviselőknek és a Fejlesztési Szakbizottság tagjainak, hogy itt lehetek önöknél. Üdvözlöm a bizottság képviselőit is. Örülök annak, hogy egy rövid észrevételt tehetek kollégáim nevében. A Koméza főtitkára, az Indiai Óceáni Bizottság főtitkára és az IGAD főtitkára nevében. Ezen négy szervezet régiója több mint felét lefedi Afrika lakosságának, több mint a felét a területének is, és ide tartozik a leggyorsabban növekedő terület nem csak Afrikán belül, hanem az egész világon belül is. A leggyorsabban növekedő országok közül a világban hat a mi található, és a célunk az az, hogy éve, évről évre elmélyítsük a te, regionális integrációt. A régiónk hosszú távú, hossz, régi, régóta a támogatásban részesül Európából, és tudjuk, hogy Európa régóta támogatja az AKC országokban a regionális integrációt, a bilaterális együttműködés keretein belül, valamint a regionális integráció és a regionális együttműködés keretein belül is. az EDF 9-es és 10-es haszonélvezői voltunk, és most tárgyalunk az EDF 11-ről. Úgy gondoljuk, hogy Európával az együttműködésünk stratégiai együttműködés, melynek fő célja hogy megerősítse a saját fejlődésünket, ideértvén saját integrációnkat is, de úgy gondoljuk, hogy ez az együttműködés előnyös mindkét földrész számára. Tehát előnyös Afrika és előnyös Európa szempontjából is. Az EDF 10-es keretein belül lehetőséget kaptunk arra, hogy saját békénkbe és biztonságunkba tudjunk beruházni, valamint a természeti erőforrásainkba, és a kritikai jelentőségű infrastruktúrákba is a gazdasági fejlődés szempontjából. Ami a béke és biztonság kérdését illeti, az igatból érkező kollégám itt volt az elmúlt két nap során, és Szomália kérdéséről tárgyalt. A régiónk fő szerepet játszott abban, hogy megerősítsék a békét és a biztonságot nem csak Szomáliában, hanem a tengeri biztonságot az Indiai óceánban is. És ez egy közös program volt a régióink között, és az Európai Unió is komolyan támogatta ezt. Ami a természeti erőforrásokat illeti, örülök annak, hogy beszámolhatok róla, hogy az Indiai Bizottság az EU támogatásával hozzájárult több mint 3,5 millió család jólétéhez és élelmezés biztonságához. Ezen kívül tudjuk azt is, hogy ezzel a támogatással sikerült a régión segíteni abban, hogy a kalózkodás ellen fel tudjon lépni az indiai óceánon. az EU-tól kapott támogatással sikerült több mint 5 millió négyzetkilométernyi területen jelen lennünk az indiai óceánon. A kelet-afrikai közösség az EU támogatásával megerősítette a vámunióját, kialakította a közös piacot, és sikerült előrelépni a tárgyalásokban a monetáris unióval kapcsolatban is. Ezen kívül szeretném bejelenteni, hogy az infrastruktúra és a megújuló energiaforrások területén az EU és az EDF 10 támogatásával komoly beruházásokat tettünk az energiaágazatban, a közutak területén, a kikötők kiépítésében és felújításában, és a kereskedelem megkönnyítése területén is. Ezen kívül, ezen európai stratégiai partnerség nem egymagában áll. A kelet-afrikai közösség, a COMESA és az összes négy szervezetünk egy háromoldalú szabadkereskedelmi területet szeretne kialakítani 2014-re. Ezen kívül dolgozunk ezen háromoldalú és az igadon belüli tárgyalásokon azon, hogy egy közlekedési és infrastruktúrális programot tudjunk kialakítani, amelynek segítségével a régiónk potenciáját jobban ki tudjuk aknázni. Végül pedig az együttműködésünk másik kerete az, hogy arra van szükség, hogy javítsunk a jó kormányzáson, a demokrácián és az emberek biztonságán a térségünkben. Örömmel várom a vitát az EDF 11-ről, és örömmel várom, hogy tovább mélyítsük az együttműködést a térségeink között, az afrikai térségek és Európa között. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm. Szeretne valaki hozzászólni a képviselők közül? Nem? A bizottság? Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy örömmel képviselem a külügyi szolgálatot és az Európai Bizottságot egy személyben most. Elnök asszony, béke, stabilitás, biztonság, kormányzás Afrikában különösen fontos témák a külügyi szolgálat és az Európai Bizottság számára. Ezek az Európai Unió stratégiai érdekeit szolgálják. A béke és a stabilitás fenntartása a megfelelő társadalmi, gazdasági fejlesztéssel a szegénység elleni küzdelemben segít, és az um, életszínvonal javításában. Ehhez megfelelő regionális integrációra van szükség, és így megfelelő dinamikát tudunk létrehozni a konfliktusok elkerülésére. Éppen ezért támogatjuk a regionális együttműködést Afrikában, azért, hogy megerősíthessük a békét, a jólétet, a biztonságot és a kormányzást. A béke és a biztonság egyre fontosabb részét képezik a politikai párbeszédnek az EU és az afrikai partnerek között. És ezt tükröztetni kell az EDF 11 programozásában is, a keleti és dél-afrikai terület és az indiai óceán területein. A regionális szervezetek már most fontos részét képezik az afrikai béke és biztonsági architektúrának, melyet az Európai Unió afrikai békefacilitása is támogat. Például Afrika szarván az EU politikailag fontos szerepet játszik elfogadott egy stratégiai keretet Afrika szarvára vonatkozóan, és kinevezett egy külön képviselőt a térségben. Afrika szarván átfogó megközelítést követ az EU, és a politikai, biztonsági, kereskedelmi és fejlesztési területeket próbáljuk előre mozdítani. A Szomáliával foglalkozó magas szintű konferencián, amelynek az egyik elnöke, Szomália elnöke és képviselője volt, egyértelműen láthattuk, hogy az Európai Unió átfogó megközelítést alkalmaz, és az EU jövőben is együttműködik majd az igaddal, hogy a szomáliai békét és fejlődést és biztonságot tudjuk megerősíteni, és Afrika szarván is az igad segítségével. Elnök asszony, milyen elvárásaink vannak a regionális szervezetekkel kapcsolatban. Először is. EU kapcsolata az afrikai, szubszaharai térségekkel egy stratégiai, politikai célt kell, hogy kövessenek, realista regionális integrációs stratégiáira kell, hogy épüljön, amelyek felé a regionális szervezetek és tagállamok maguk is kötelességet vállalnak. Ezen hiteles nemzeti vállalások nélkül úgy gondoljuk, hogy a regionális integráció nem lehet hatékony. Másodszorban a regionális szervezeteket dinamikussá kell tenni ahhoz, hogy elláthassák a feladatukat. A tagállamok teljes vállalására van szükség ahhoz, hogy valóban elérhessenek valamit. Mi az EDF 11 keretein belül készen állunk arra, hogy támogassuk a regionális szervezeteket Kelet- és Dél-Afrikában és az Indiai-óceán területén, különböző területeken a kapacitásépítésben, a képzésben is. Harmadsorban a partnerségünkön belül a regionális szervezetekkel jó kommunikációra van szükség. Az EU delegációja a regionális mandátumokkal fontos szerepet játszanak. Két kollégám dolgozik a regionális EU delegációkban, itt a jobbomon található az egyik kolléga. A rendszeres miniszteri szintű találkozók az EU és az érintett tagállamok között elmélyítik a párbeszédet a gazdasági regionális integráció területén. Végül pedig elnök asszony javasoltuk, hogy új megközelítést alkalmazzunk a regionális EDF alapok programozásában. Elindult egy párbeszéd a partnereinkkel ezen új megközelítésről, és bízunk abban, hogy képesek leszünk megállapodni a lehető legjobb feltételekről az EDF 11-es végrehajtásával kapcsolatban, Köszönöm a figyelmet. Elnök, köszönöm. Szergentini asszony kert szót. Yeah. Thank you, Chair. I, I was under the impression that we're first going to listen to uh, all. Köszönöm szépen. Úgy gondoltam, hogy először végighallgatok minden előadót, de hát ha már van lehetőség, akkor mégis inkább most kérdezzek, és akkor már ezt a kérdést is figyelembe lehet venni. Mindenki nagyon udvariasan nyilatkozik, és azt mondja, hogy a kelet-afrikai országok és az Európai Unió együttműködése zöggenőmentesen halad, minden remek, és az új EDF-en belül is ez így történik majd. Csak hogy itt a parlamentben volt délelőtt egy meghallgatás az átláthatóság kapcsán a különböző árucikkek esetében, és ott elmondtam azt, amit el szoktam mondani, vagyis azt, hogy a fejlesztési politikáknak ez a legfontosabb része. Tehát, hogy a fejlesztési, együttműködési politikák az összes többi politikát növeljék és elősegítsék, ne pedig akadályozzák. Úgyhogy most a lehető legőszintébb véleményt kérem önöktől a kelet-európai és kelet-afrikai és EU-s együttműködés tekintetében a fejlesztési alap kapcsán. Ez a delegáció, ez a szakbizottság ellene szavazott az interim ipának, Kelet-Afrikával kapcsolatban. Én voltam ennek a jelentésnek az előadója. A Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság sajnos nem foglalkozott ezzel a témával. Ők ugyanazt mondták, hogy az IPA nem volt kiegyensúlyozott, és hogy ennek inkább gazdasági partnerségi megállapodásnak kellene lennie, de hát hogy valójában egy szabadkereskedelmi megállapodásról van szó. Nos, én úgy gondolom, hogy az ilyen jellegű párbeszédekből lehet tanulni, és tulajdonképpen azt szeretném megkérdezni, hogy az IPÁK vagy akármilyen más beruházással kapcsolatos szerződés hogyan működik? Működik ez a helyszínen Kelet-Afrikában, és hogy hogyan tudnánk a megfelelő politikai koherenciát elérni. És még egy rövid anekdótát szeretnék elmondani, ami nem is Kelet-Afrikáról szól, a közép-afrikai IPA is az én feladatom volt, és amikor az Intában ezzel kapcsolatban folyt a vita a parlamentben, ott volt a kameruni nagykövet, és a kameruni nagykövet kisinyitotta a száját. Aztán utána később már nyilatkozott, hogy nem értett egyet az ipával, de hát a néma gyereknek anyja se érti a szavát, hogyha nem mondják meg, hogy problémájuk van, akkor nem tudunk ezen javítani. Úgyhogy jó lenne, hogy ugyan ez a hiba nem ismétlődne meg, úgy, hogy itt a remek alkalom, lehet rá megharagudni, de mondják el a véleményüket. Azt hiszem, hogy fair módon, nyitott módon, nyílt kártyákkal kellene játszanunk. Én nagyon örülök, hogy van lehetőség beszélgetésre, és remélem, hogy önök is elmondják, hogy mi az, ami a szívüket nyomja. Úgyhogy előre mondom, hogy őszintén nyilatkozzanak. Köszönöm szépen. Szeretnének válaszolni, vagy ki szeretne hozzászólni Sargentini asszony kérdésével kapcsolatban? Well, uh, thank you very much. Uh, uh let me... Köszönöm szépen csak kettő kérdést szeretnék nagyon gyorsan megemlíteni, és ezt udvariasan és őszintén fogom megtenni. Az árucikkekkel kapcsolatos átláthatóságnál mindannyian tudjuk, hogy hol van a kutya elásva. De ami az időközi ipákat illeti, az EU nyersanyag kezdeményezése, ami azt mondja, hogy ne legyenek export adók ezen országok esetében, de közben mindannyian tudjuk, hogy az export adók azért nem annyira negatívak, és ezek fontosak fejlesztési szempontból. A G20-as országoknál ez most már nagyon komolyan a napirenden szerepel ez a kérdés, és nagyon sok esetben mi magunk is elégedettek vagyunk mert igazából a 70-es évek óta sokan ennek ellenébe akartak menni, de hogyha megnézzük, hogy mondjuk az Amazon milyen kárt okoz azzal, hogy Európában egyáltalán nem fizet adót, akkor láthatjuk, hogy az adókérdéseket hogyan kell kezelni. Na most az interim e IPA-val kapcsolatban elmondhatom, hogy az országok nagy része ezt merkantilistának tartja, vagyis szabadkereskedelmi irányultságúnak. A nagy partner, az EU, mindent elvisz majd. De az ipáknak igazából az lenne a lényege, hogy ezeknek legyen egyfajta fejlesztési dimenziójuk. És hogyha azt kérdezik, hogy az európai megközelítésnek mi a gyenge pontja, akkor megmondom, az EU-nak az Ákácsi országokkal nagyon jó a kapcsolata, és nagyon sok keleti és dél-afrikai országgal is, de a magánszférát nem vonják be ezekbe a fejlesztési kezdeményezésekbe. Hogyha megnézzük, hogy Japán hogyan lép fel az afrikai kontinensen, akkor látjuk, hogy nekik megvannak a magánszférabeli eszközeik. Az Európai Beruházási Bank van, az egyértelmű, de ennél többet kellene tenni. Az európai magánszektornak is részt kellene venni ebben a munkában, de erről majd a kollégáim is beszélnek. Az egész megközelítés rendkívül bürokratizált, és nem eléggé nyitott ahhoz, hogy a magánszférát itt vagy a saját régiókban be tudjuk vonni a munkába, és ez így negatívan érinti az afrikaiakat. Köszönöm. Szeretne még valaki ehhez valamit hozzátenni? Igen, tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. A kapcsolat az Európai Unió között és, mi, és közöttünk jó, már elég régóta, nagyon jó. De hát, mint minden jó kapcsolat, azért ez is javítható, úgyhogy milyen kis javítható. Külön értékeljük azt, hogy az új csomag elfogadásra került, tehát ez a fejlesztési csomag most már tényleg sinem van. Nyilván ezzel kapcsolatban is megvannak a problémák, mert hát nagyon sok tagállamban megszorító intézkedéseket vezettek be. És már ma voltam egy hasonló témájú ülésen, és még itt vagyunk a hét további részében is, hogy beszéljünk az új fejlesztési finanszírozásról. Kérdezünk, megpróbáljuk az irányvonalakat megérteni, és hogy az új irányvonalakat hogyan lehet majd a helyszínen alkalmazni, mit kell ebben megtartani, mit kell megváltoztatni, és úgy gondolom, hogy ez a párbeszéd még mindenképpen nyitott párbeszédnek tekinthető és nagyon örülök annak, hogy itt is lehetőségünk van eszmecserét folytatni. Na most, mit is akartam mondani? Azt akartam mondani, hogy a biztonság és a béke szempontjából, és az Afrika szarván különösen fontos, mert ez olyan terület, ahol maximálisan részt vesz a problémák rendezésében az Európai Unió, tehát a támogatások rendezése, a szomáliai helyzet megoldása, mind olyan kérdések, amelyek számunkra fontosak. A diplomácia, a mediáció, a bűncselekmények megállítása, a béke fenntartás vagy a béke kiépítése, mind nagyon fontos feladatkörök, és itt pozitív tapasztalataink vannak. Köszönöm szépen. Just one minute. One minute on, uh... Egy percet kérnék. Az interim ipákról beszéltünk, én egyébként ezeknek nem vagyok elkötelezett híve, azt azért elmondanám, hogy az Afrika-Európa tárgyalásokban három évről beszélünk most, amelynek van fejlesztési aspektusa, amely a regionális integrációt megerősíti, és biztosítani kívánjuk, hogy amikor mi úgy gondoljuk, hogy Afrika védelemre szorul, akkor azt el is mondjuk, ezek a tárgyalások még nem értek véget, az MFM az export adók és az intézményközi megállapodások tekintetében még vannak nyitott kérdések. Itt nem arról van szó, hogy az Európai Unió lenyom bizonyos dolgokat a torkunkon, hanem megfelelő kereskedelmi viszonyt, kapcsolatot kívánunk kialakítani, kiegyensúlyozott viszonyt Kelet-Afrika és az EU között. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kissé hezitáltam, hogy egyáltalán szót kérjek el. Gondolom mindenki tudja, hogy az Indiai Óceáni Bizottság, az IOC, egy olyan formáció, amely szigeteket képvisel az afrikai régióban és így olyan kihívásokkal kell megküzdenünk, amelyek eltérőek a kontinense lévő országok problémáival szemben. Úgyhogy mindaz, amit elmondok, az is mutatja, hogy mennyire különbözőek vagyunk, de azért az egyetértés megvan. A problémák különbözőek. Nekünk olyan problémáink vannak, amelyekkel általában nem kell megküzdeniük a kontinensen elhelyezkedő országoknak. A fejlesztési témakörben megvan a stratégiánk, ami stratégiánk nyilván merőben különböző azokhoz a stratégiákhoz képest, amelyeket Afrika más országaiban megfogalmaztak, mondjuk az IPA tekintetében, az IOC természetesen ezzel maximálisan egyetért, de azért még ezen is lehetne javítani. Politikai szinten az Indiai Óceáni Bizottság nagyon fontos szerepet játszott a madagaszkári politikai konfliktus megoldásában. Még nem értünk ennek az útnak a végére, már hozzászoktunk, hogy Madagaszkár folyamatosan újabb meglepetéseken rukkol elő, és újra romlik a helyzet, de azért azt most már majdnem biztosan kimondhatom, hogy visszafordíthatatlan az előrehaladás, és hogy lesznek elnökválasztások, és közhatósági választások az első kör októberben, a második forduló pedig decemberben. Ezeknek a konfliktusoknak a megoldása azért volt lehetséges, mert az Indiai Óceáni Bizottság is részt vett ebben. A szadekkel való együttműködésbe természetesen az Afrikai Unió is szerepet vállalt, de az a tény, hogy mi ott vagyunk, ott vagyunk a helyszínen, mert az Indiai Óceáni Bizottság továbbra is kapcsolatban maradt Madagaszkárral, más nemzetközi szervezetekkel ellentétben. Mi az ideiglenes kormányjal kapcsolatban voltunk, az alkotmányos és jogi kérdéseket megvitattuk. Tehát nekünk van egyfajta regionális hozzáértésünk, tudásunk, és a nemzetközi kontaktcsoport az ADC utolsó előtti ülésen tényleg hatékonyan tudott fellépni, és hatékonyan tudott olyan megoldásokat javasolni, amelyek a nemzetközi szervezet számára és a madagaszkáriak számára is elfogadhatóak. Az mindenképpen veszélyes lett volna, hogyha Madagaszkárra rákényszerítünk olyan válságkezelési lehetőségeket, amelyeket ők úgy tekintenek, hogy ez külső beavatkozás az ő ügyeikbe. Úgyhogy azon dolgoztunk, hogy a madagaszkári intézményektől fogadjon meg valahogy a megoldási javaslat. és reméljük, hogy a madagaszkári államcsíny után megfelelőek lesznek majd a lehetőségek a megfelelő választások lefolytatására. Euh, lui-même, le président de la transition, et c'est ce qui a permis de débloquer la situation. Et la stabilité de Madagaszkár stabilitása kulcsfontosságú az egész régió stabilitásának szempontjából itt ugye viszonylag kicsi országokról, kis szigetekről van szó az Indiai Óceáni Bizottságban. Ezek az országok folyamatosan fejlődnek, de hogyha Madagaszkár nem kapja vissza ugyanazt a szerepet, amit eddig játszott a régió élelmiszerellátásának szempontjából, hiszen Madagaszkár az éléskamránk nagyon fontos minden egyes ország, minden egyes szigetország szempontjából, illetve az afrikai kontinens szempontjából is. Az aggájaink nem feltétlenül ugyanazok, viszont a célkitűzéseink megegyeznek a kontinensen elhelyezkedő országokéval, és reméljük, hogy megtaláljuk majd a bölcs megoldásokat. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást és a választ, köszönöm. És most pedig a következő ülésre most befejezzük a munkát. Ö, október 3-án, szeptember 30-án találkozunk. Ö, szép estét kívánok Önöknek. Minden jót. Merci, messieurs. Merci beaucoup.